So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben und wir fangen jetzt an mit dem Tagesordnungspunkt 15. A 15-ös napi rendi ponttal folytatjuk a zülést. A fluortartalmú üvegházhatású gázok témájában Bas Eichhaltnak adnék szót, ha már kész lenne felszólalására. Köszönöm szépen, elnök úr. A fluor eh, hatású, fluortartaló gázokkal kapcsolatban. Hogyha az ETS nem hozza az eredményeket, akkor másképpen kell megvédeni a környezetet. Például a fluorgázokra vonatkozó jogszabályozással, tehát az LTS szavazás után szerintem örülhetünk, hogy ez került napirendre, hogy egy kicsit kompenzáljunk. Ez a második eszmecsere most már. Az első egyfajta általános eszmecsere volt, amikor a bizottsági javaslatról és a saját jelentésemről beszéltünk. Most már megszülettek a módosítók is, 415 módosító született, és az árnyékjelentéstevőkkel együtt most már a kompromisszumokon dolgozunk. Tehát először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, amiért nagyon jól együttműködtek a kompromisszumok létrehozásában. Szerintem a kompromisszumokat főként a függelékben kereshetjük, ahol a tilalmakról, a piaci forgalomba arról van szó. A függelékek nagy részén, tehát dolgozunk már a kompromisszumon. Egyrésztről követjük eh, a rendeletet, másrésztről viszont azt láthatjuk, hogy egy kicsit teret kell hagynunk a kivételeknek, derogációknak és azért, hogy minden szereplő ezt el tudja fogadni, tehát ezen a kompromisszumon dolgozunk. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd ezt elérnünk. A szolgáltatási tilalmat is megvitatjuk kompromisszum szempontjából. Szeretnék biztosítani azt, hogy mi az, ami a szolgáltatási tilalom alá esik, mi is lehet ez a szolgáltatási tilalom. Ehhez kötődik figyelembe véve, hogy mit tudunk elérni. Lesz egy lassan kértéki vezetési javaslat. A szolgáltatási tilalom hatását viszont nem vettük még itt figyelembe. Egy sokkal ambiciózusabb kivezetési előre szeretnénk, de természetesen majd a szolgáltatási tilalom kihat arra is, hogy mennyire tudunk a fokozatos kivezetés kapcsán um, ambiciózusak lenni mindenképpen együttműködünk az Európai Bizottsággal, és lesznek további viták is a kompromisszumokat illetően, például az oktatás, a díjrendszer tekintetében, erről is beszéltünk már, és szerintem jó úton haladunk annak irányában, hogy megállapodásra jussunk. Van még egy olyan téma, amivel nem foglalkoztunk még, ez a az úgynevezett pre-charge tilalom, tehát a diázás előtti tilalom. That. I think... Tehát szerintem ez nagyjából lefedi azt, hogy hol is tartunk. El kell mondjam azt, hogy nagyra értékelem az jelentéstevőkkel történő együttműködést. Mindenki nagyon is azon van, hogy egy közös álláspontot tudjunk létrehozni, hogy valóban ez a fájl, ez a dokumentum előre haladjon, és szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, és azt, hogy nyíltan közelíti meg ezt a témát, és segít nekünk um, a technikai kérdésekben. Ezen kívül a tanácsnak, az ír elnökségnek is szeretném megköszönni a segítséget, illetve a következő litván elnökségnek is, hiszen az ő segítségükkel valóban sikerül majd a három intézménynek egy közös álláspontra jutnia, amire szükségünk lesz. Ennyiben hagynám, hát nem látom az összes árnyék jelentéstevőt itt, Richard, itt van, ő fogja majd árnyékjelentés tevőként tájékoztatni a többieket. Elnök, köszönöm szépen az EPP árnyékjelentés tevője. Bánki úr kapna meg a szót, de Richard Szébet fogja őt helyettesíteni. Tehát az árnyékjelentés tevő árnyéka vagyok most. Bánki úr elnézéseket kéri, mert, munk, mert választási kerületében nagyon fontos ülésen kell részt vennie. És mindenképpen szeretnék megköszönni Bász Eichhout munkamódszerét. Ennek köszönhetően nagyon gyorsan és célatúrán tudtunk dolgozni. Szeretném elmondani a mi részünkről, hogy elvégben támogatjuk a bizottság szövegét. Szeretnék arra is utalni, hogy a tárgyalások a kompromisszumokat tevezően nagyon jól haladnak, és úgy gondolom, hogy valóban tényleg jó úton haladunk annak irányába, hogy valami közös dolgot, valami megfelelő dolgot hozzunk létre. A service bennel, a szolgáltatási tilalommal szeretném kezdeni. szeretnénk 15 eh, tonnára növelni a küszöbet a 14 tonna helyett. A 2050-et szeretnénk ezen kívül még, és annak érdekében, hogy ennek technikailag is legyen értelme bizonyos fajta eh, biztonsági dolgokat is figyelembe kell venni, például emberek eh, védelme, szerintem az elektronikai területen is van egyfajta műszaki kivétel, bár nagyon nehéz itt a, az alternatívákat figyelembe venni, de mindenképpen a célt kell szem előtt tartani, illetve a műszaki kivitelezhetőséget. Szerintem figyelni kell arra, hogy erről még beszéljünk. A mínusz 50 fok alkalmazások, kirogenikus alkalmazások, itt is vannak olyan kompromisszumokat el tudunk fogadni. Ami a pre-charge band illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme. A szakembereknek kell előzetesen feltölteni ezeket a berendezéseket. Úgy gondolom, hogy munkahelyeket szeretnénk támogatni, és a klímaváltozást szeretnénk elkerülni. Az, a díjjal kapcsolatban, amit Eichhout kollega akar bevezetni, ezt meg kellene még egyszer részlegben is vizsgálni, mert ez idáig nem voltunk képesek arra, hogy az egészet el tudjuk fogadni, de igazad adok Básznak abban, hogyha a klímaváltozás ellen akarunk küzdeni, akkor minden oldalra meg kell tenni a szükséges lépéseket. Ez a fluorgázok területén nagyon fontos, mert eh, hosszú távon problémák lehetnek, hiszen ezek a gázok nagyon sokáig az atmoszférában maradnak. Tehát mindenképpen alternatívákat kell keresni, de még egyszer köszönöm szépen a pozitív jelentést. Köszönöm szépen, és jó nem következik. Igen, szerintem jó az, hogy sok területen már kompromisszumot tudtunk találni. Köszönöm szépen Bász, Bász Eckhoutnak, mint jelentéstevőnek a koordinációs munkát. Valóban a kollégák már elmondták, a fluortartalmú gázok 10%-ban felelnek a föld felmelegedéséért, és ez nem csekély mérték, 10% elég nagy szelet ez, főleg akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy a teljes mezőgazdaság 12-13%-nál jár, akkor ez a 10% nagyon is fontos, és mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a klímaváltozást meg lehessen akadályozni. Októberben, Kijevben egy nemzetközi megállapodást próbálnak létrehozni a fluortartalmú tartalmú gázok esetében a Montreali jegyzőkönyv keretén belül, és ezért is érdemes megvizsgálni a jogszabályok rendszerét, amelyek a Montreali jegyzőkönyvből fakadnak. Akkoriban nagyon sikeresen tudtunk eljárni a tilalmakkal, ez egyetemű jelzést adott a piacra, a piac reagált, az FCK, tehát az ózontartalmú anyagok már eltűntek, és szerintem egy hasonló rendszerre van szükség a fluortartalmú gázok esetében és Én azon azt támogatnám, hogy amennyire lehet, teremtsünk tervezési biztonságot, és egyértelmű aratokat, dátumokat szabjunk meg a fluortartalmú gázok kivezetésére. Azt láthattuk, hogy minden európai országban vannak olyan cégek, amelyek alternatívákat kínálnak, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, és vannak ilyen cégek, tehát nem Franciaországban, Nagy-Britániában és Németországban. Tehát európai szinten nagyon sok olyan cég van, amely arra vár, hogy valóban beinduljon az alternatívák használata. És ezeknél az alternatíváknál nincsen a klíma probléma. Ami a tilalmakat illeti, Ennyit szerettem volna ezekről elmondani, és természetesen lesz még egy bekezdés is, ahol a kivételekről rendelkezhetünk. Az Európai Bizottságnak kell majd a kivételeket javasolnia a tagállami kérelemre. Ezt a kiskaput azonban nagyon ö, kicsit kell csak kinyitni, annak érdekében, hogy nagy az forduljon elő, hogy később semmit nem nyerünk ezzel. A szolgáltatási tilalom vorhandenen Anlagen und nicht halt eben neu produziert. A szervizelési tilalom a service egy olyan eszköz lehet, amit használhatunk, a pre-charge-ben az előzetes töltési, feltöltési tilalom, ezt is meg kell vizsgálnunk, és meg kell hallgatnunk azt is a bizottság részéről, hogy mi lehetne a legjobb módszer, és hogyan tudnánk a, az ipar aggájait itt kezelni. Mindenképpen az újrahasznosított gázok esetében kell ezt jobban nyomon követni. A 165-ös módosításban rendelkeztünk erről. Most erről a díjról szeretnék néhány szót ejteni. az ipar minden területén átalakítunk gázokat, hogyha ezt jól teszik, akkor, vagy ha jól akarjuk ezt tenni, akkor ehhez oktatásra, képzésre és nyomonkövetésre van szükség. Ez elég nagy eljárás. Az volt a meggondolás, hogy az Európai Unió segít ebben, és azt szolgálná ez a díj, hogy ezt a fajta segítséget tudjuk biztosítani. Én úgy gondoltam, hogy nem szabad a jogszabályokba semmilyen fajta számot beleírni, tehát nem lehet 20-30-40 eurót beleírni egy jogszabályba, az nem igazán helyén való. Hogyha léteznek ezek az összegek, akkor ezeket európai szinten kell beszedni, és szerintem a LIFE programon keresztül kellene ezt kezelni. Minden esetre nem találtam jó alternatívát arra még, hogy mit lehetne kezelni, mit, mit lehetne tenni ezzel a pénzzel, hogyan lehetne ezt kezelni. Tehát ezzel kapcsolatban még tárgyalnunk kell. Ez egy olyan kérdés, amelyet nem sikerült valóban megvizsgálnunk. Köszönöm szépen még egyszer Bász Eckhautnak és más kollégáknak is. Szerintem nagyon sok területen tudunk még majd kompromisszumot kötni. Szerintem az alternatívák sokkal inkább a piacon vannak már, mint ahogy azt az érdekelt cégek nekünk mondják, és pontosan az ellenkezőről akarnak bennünket meggyőzni. Nagyon erős a lobby tevékenységük. Szerintem Európának itt szerepet kell tudnia játszania abban, hogy felhagyjunk olyan anyagok használatával, amelyek károsak a környezetre. Köszönöm szépen, felolvasom ki, kíván még szólni. Und Wills, dann haben sich übrigens noch... És még Kramer kollega és Grosztett kollega is jelentkeztek. Nem látok további hozzászóló kérelmet, lezárom a listát. Szilekakis kollega. Well, uh, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék meg, szeretném megköszönni Básznak a nagyon jó hangulatú árnyékjelentéstevő üléseket, nagyon nyíltan, őszintén foglalkozott ezzel az anyaggal, és ezt fontosnak tartom. A nyíltság, nyitottság és őszinteség jegyében én magam is szeretnék nyílt és őszinte lenni. ennek a rendeletnek nem lesz egyforma hatása egész Európában. A tartalmú gázok, az F-gázok, főleg a légkondicionálókban használatosak, nagyobb értékben vannak felhasználva délen, és az alternatívákat pedig leginkább éjszakon használják. Gyulainen egy görög céget említett, de nem is próbáltak megkeresni minket. Görögországban. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e ilyen görög cégek. Van egy millió olyan görög cég, aminek egy-három tagja van. Egy kicsit talán realistában kéne gondolkodni az észak-déli kérdésről. Azt is tudjuk, hogy vannak éghajlatbeli különbségek, amelyek költségesebbé teszik délen az alternatívák használatát. Ilyen az élet. Bász megoldása olyan megoldás, amely szerintem működőképes lehet, de hát muszáj egy díjat bevezetni. Nem lehet későbbre hagyni a döntést, nem lehet nyitott, nyitva hagyni ezt a kérdést. Mondhatnánk azt, hogy ha Görögországban azt szoktuk mondani, hogy ha az ember elhagyja azt a helyet, ahol fizetett, azután már nem ismerik el felelősségüket. Tehát pénztártól való távolás után túl késő. Aztán ott vannak az LTS e árak. Lehet, hogy amikor legközelebb backloadingról lesz szó itt a parlamentben, addigra már fölmennek az árak. Tehát egy díjat kell bevezetni, és ezt úgy kell megtenni, hogy a, ennek a különböző módozatai benne legyenek a jogszabályban. Tehát nem hagyhatjuk ezt a döntést a bizottságra. Ez egy politikai kérdés, nyilván technikai szempontok is közrejátszanak, amit majd a bizottság előkészít, de az, hogy hogyan osztják ki ezeket a díjakat, milyen alapon, erről most kell itt döntenünk. Nézzük a tilalmakat. Szerintem ez jó módszer, jó út. Hajlandó vagyok ez ügyben kompromisszumot kötni, de a gazdasági költségeit, a gazdasági hatását ennek a jogszabálynak csökkenteni kell, minimalizálni. Elég komoly ára van mindennek, főleg azokon a területeken, ahol előszeretettel használják a légkondicionálást, és ahol nagyon meleg van nyáron. Ennek egyik módja az lehet, hogy a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosított F-gázokat használunk. Ugyanis igazából nem kontrolláljuk ezeknek a gázoknak a sorsát, hogyha nincs erős újra felhasznosítási, vagy újra hasznosítási politikánk. Hogyha ezen a, hogy ezt nem tesszük meg, akkor olyan, mintha semmit se tettünk volna. Tehát fontosnak tartom azt, hogy az F-gázokra az újrahasznosítás piaca erős legyen, és ez sokkal hatékonyabbá és hatásosabbá teszik ezeket az új jogszabályokat. azt javasoltam, hogy 18 hónappal hosszabbítsuk meg azon ö, termékek élettartalmát, amelyek a szóban forgó gázokat, gázokat használják fel. Nagyon fontos az, hogy összegyűjtsük ezeket a gázokat. Valójában nem tudjuk, hogy hol vannak ezek a gázok. Ha valaki azt mondja, hogy van egy listája arról, hogy hol vannak azok a gépek, amelyekben F-gázok vannak, akkor az szemfényvesztés. Nem tudjuk, hol vannak az F-gázok. Fontosnak tartom pontosan ezért az újrahasznosítást. Az F-gázok legnagyobb része a légkörbe távozik, és ugye ezt kívánjuk elkerülni. Nézzük a szervizelési tilalmat. Elképzelhető, hogy van egy olyan gépünk, amely még hasznos időtartalmának végére nem ért, Nehéz meggyőzni arról mondjuk egy hentest, vagy egy áruház tulajdonos, vagy ABC tulajdonos, kis ABC bolt tulajdonos, hogy ki kell cserélnie mondjuk a hűtőszekrényét csak azért, mert, mert szervizelési tilalom van. Itt kéne egy átmenet időszakot teremteni, a, ahol, amely hosszabb lenne, ez, mint egyéb gépek esetében. Köszönöm ennyi. Beitrag. Dann... Köszönjük. Kellenen kollégának adok szót. Thank you, Chairman, and uh, let me... Köszönöm. Köszönöm Bas Eichhautnak. Jó humorral és lelkesedéssel végzi a feladatát. És hát sajnálatos módon inkább a túlszabályzás és a tilalom felé halad, de majd megpróbáljuk a helyes útra terelni. A frakciónk támogatja azt, hogy klímabarát alternatívákat részesítsünk előnyben az f képest, de hát az volt a vezérel, hogy ez az átállás műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható legyen, és ez kis vállalkozásokra ne rójon újabb terheket. Nézzük a részletes kérdéseket. Ami a face down illeti, tehát a fokozatos csökkentés menetrendjét. Alapvetően ezzel is egyetértünk. Tudjuk, hogy vannak olyan, vannak olyan gépek, például hűtőgépek, amelyeknek, amelyek nem nagyban járulnak hozzá a üvegház hatáshoz, ám de nem nagyon eladhatóak. Nézzük a tilalmi előjárás, előírásokat, nem feltétlenül ellenezzük a tilalmat, hogyha van erre más, tilalo, más alternatíva, például a háztartási gépekre gondolok, de nem szeretnénk, hogyha túlságosan nagy mértékben elharapoznának ezek a tilalmak. A szervizelési tilalommal kapcsolatban nem tartjuk a szerencsésnek azt, hogy még azelőtt kell megszabadulni egy géptől, hogy hasznos élettartalma végére élne módosítókat nyújtottunk be. A 2017-es határidőre vonatkozóan ez túlságosan közeli számunkra, túlságosan hamar lenne ez. Tehát a tökéletesen működő, ahogy szervezelhető háztartási gépektől, nem, vagy gépektől nem feltétlenül kell megszabadulni. aztán pedig úgy gondoljuk, hogy megfelelő alternatívákat kell találni, nézzük a képzést, 8-as cikkre vonatkozóan sok módos, bekezdése kapcsolatban sok módosítónk van, annak érdekében, hogy a bizottság minimum elképzelése, minimum célkitűzéseit teljesíteni tudjuk, újabb képzéseket kell létrehozni, de úgy, hogy ez ne helyezzen, vagy ne rójon újabb terheket a vállalkozásokra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy semmilyen plusz teher ne háruljon, háruljon a KKV-kre. Még egy dolog, delegált aktusok, felhatalmazáson alapuló aktusok. Úgy véljük, hogy túlságosan sok a javaslatban az ilyen aktusok alkalmaz, előfordulása túlságosan nagy, például 9 per 3 cikk, a kivételek kérdése. Egy olyan rendszer szeretnénk sokkal inkább látni, ezt egyébként a 2.11-es módosításban van a tagállamok az illetékes szerveken keresztül a bizottságtól egy korlátozott időtartalmú derogációt vagy kivételt kérnének. Nyilván erre még visszatérünk a következő üléseken a jelentéstevővel és más árnyék jelentéstevőkkel. És köszönöm még egyszer az előadó munkáját. Aztán következik, parancsoljam. Először is meg szeretném köszönni az előadónak, hogy kezdettől fogva első ülésünk óta a kompromisszumokra törekszik, olyan javaslatokat terjesztelő amelyek többnyire elfogadhatók. Egy-két bizottsági szövegi gyengeséget kiköszöbültünk. A bizottság jelenleg pusztán a fokozatos csökkentésben gondolkodik, és ez sem elég szigorú. A az üvegházhatás gázokat, hogy kiszűrjük a légkörből valamikorra, ehhez nem elegendőek a tilalmak, hanem ezeket be is kéne minél gyorsabban be kéne vezetni, és helyettesíteni kéne ezeket. Egyes ágazatokban 2015-től, másokban 2020-tól lesz ez lehetséges, kivételes esetekben azonban még később is. Ez realista megközelítés de eh, ennél gyengébb javaslatot nem tudunk elfogadni. Csak akkor fognak átállni a gyártók eh, más anyagokra, hogyha ezt kikényszeríti tőlük az EU. Tehát eh, tilalmakkal kell, és persze ösztönzőkkel az új anyagok fejlesztése irányába hatni. Ez nyilván olyan intézkedéseket igényel, amelyek nem lehetnek piac idegenek, klímaváltozás ö, e, e, csökkentő hatásúak és a tervezési biztonságot is megadják. Nem szabad ö, e, megnyitni a kaput a kivételes derogációk előtt. Nagy veszélyt látunk abban, hogy a kivételes szabályok majd alássák az alapvető szabályokat. Nem jó ezért a tagállamoknak megadni a kompetenciát, hogy korlátlanul gyakorlatilag kivételeket fogalmazzanak meg. Szerintem ebben az ügyben meg fogunk tudni egyezni, de hangsúlyozni szeretném, hogy a rendelet csak akkor tölti be szerepét, hogyha minden kiskaput bezárunk, és nem nyitunk ki újakat. Ö, nyomás nélkül, a jogalkotói nyomás nélkül nem fognak önmaguktól a cégek átállni a klímabarátabb technológiákra és anyagokra. Holger Kramernek adok szót, aztán pedig Rostat asszonynak. Köszönöm, elnök úr! Nem vagyok ugyan árnyék előadó, de érdeklődéssel követem a vitát és a javaslatokat, többségüket támogatom, mert jó irányba hatnak. Előre szeretném bocsátani továbbá, hogy korábban ugye a backloadingot elutasította a kolléganő, most ö, beláthatná, hogy a, az üvegházhatású gázokat is azért használják, mert itt is bizonyos technológiai rendszerek igénylik őket, itt kell bele nyúlni a folyamatba. Néhány megjegyzés hogy nem beszéljek fölöslegesen sokat, kollégák elmondták már, hogy a fokozatos csökkentés szerintem kellően ambiciózus a bizottság részéről. Nyilván sokba kerül minden ilyen intézkedés, és máshol ez a pénz hiányozni fog. Tehát szerintem ö, szinte túlzóan ambiciózus a bizottsági javaslatok. Ami a szervizelési tilalmat illeti, a bizottsági javaslat érték megszüntetés, értékgyilkolás törvény által. Hát ha nem lehet egyes eszközeket már szervizelni, akkor újat kell venni. És nem értem, hogy ebben mi a ráció. Ezt elfogadhatatlanak tartom, mert a gyakorlatban megvalósíthatatlan. Érdeklődéssel hallom, hogy módosítókat, köztük az enyémet is, a kompromisszumokba be akarják építeni. Jó Lájnen tett egy megjegyzés az alternatívák tekintetében. Jó, mindennek lehet és van is alternatívája, de ne felejtsük el, hogy minél nagyobb a globális felmelegedés üteme, ez fizikai törvény, annál nagyobb a gyúlékonyság, a lobbanékonyság veszélye is az egyes gázok esetében. Tehát jó tárlóhelyek, ellenőrző tárlóhelyeknél ez nem okoz gondot, de adott esetben gondot okozhat. Jó, mindig vannak alternatívák, de a barát és egyben az energia hatékonyságot növelő anyagok bevezetése nem mindig működik. Jó lenne, de nem mindig működik. Tehát ezt esetileg kell megvizsgálni, hogy lehetséges-e. Tehát én arányosságot kérnék itt, és ez az előzetes tilalom is ö, ö, szükséges, tehát mondjuk nyilván már a gyárban kell betenni a hűtőfolyadékot az eszközökbe, és ezért szükséges az előzetes ellenőrzés. Az elvel egyetértek, de ennek is a gyakorlati megvalósíthatóságát meg kell vizsgálni. Ha pedig a fokozatos csökkentésre javaslatot teszünk, akkor ez nem csak a gyártókat kell, hogy sújtsa, hanem az importőröket is, mert egyébként kontraproduktív, amit csinálunk, a saját iparunknak teszünk be, és közben, ha importálni lehet ugyanezeket az anyagokat, akkor semmit nem tettünk a környezetért. Köszönöm, Grosztet asszony. Köszönöm, elnök úr. Ez a téma úgy tűnik, hogy nagyon technikai jellegű, de azért van gazdasági, környezeti vonzata is. A bizottság javaslata szerintem racionális, Igaz, hogy az előadó, amit leírt javaslataival, ő, ő is realista, de egy dolog aggaszt engem. Vannak olyan javaslatok, amelyeket szerintem a termelők, gyártók nem fognak megvalósítani, figyelembe venni. Ebben a jelentésben főleg tehát időt és rugalmassági lehetőséget kell adni a gyártóknak, be kell látni, hogy egyes kivételek elkerülhetetlenek, ha ezeket nagyon jól körülírtan fogalmazzuk meg, főleg az orvosi ágazatban például vannak olyan anyagok, amelyek életmentő hatásúak, és köztük is vannak fluorozott gázok, mint például a spréjekben, bizonyos sprékben. Tehát fontosnak tartom azt, hogy az ilyen dolgokat kivételként kezeljük. Az előző felszorulók már elmondták a lényeget, de a helyi klíma ö, országonként különböző. Az északi-déli országok teljesen különböznek ilyen szempontból, és ezért ö, például a klímaberendezések használata is más jellegű, és más szabályokra van szükség. Én olyan módosítókat kívánok benyújtani, amelyek alternatív, gyakorlatias végrehajtató alternatívákat tartalmaznak, és a piaci realitásokra is tekintettel vannak. Nagyon fontosnak tartom, hogy mielőtt betiltjuk egyes fluorozott gázok használatát, alternatívákat is megnyissunk. Biztos, hogy az időtartamokat is, és a tilalmak bevezetését is racionális módon kell bevezetni, a kis és középméretű vállalkozásoknak nem szabad, hogy ez aránytalanul nagy terhet okozzon, és a kisméretű felhasználásokat kivételként kell kezelni, vagy az, az olyan helyzeteket, ahol reciklálják ezeket az anyagokat. Azokat még meg kell engedni. Vannak CFC 6 típusú gázokat tartalmazó eszközök, amelyek felhasználásához nem kell külön engedély és képzettség, ugyanakkor vannak olyan az, elek, az áll, a elektromos eszközökben hermetikusan zárt helyen levő gázok, amelyeket nem lehet jelenleg még a jelenlegi technológia alapján helyettesíteni. Gazdaságilag, technikailag még veszélyes is lehet ezeknek a betiltása, mert nincs helyettük biztonságos anyag, tehát először értékelni a lehetséges alternatívákat, még mielőtt betiltanánk őket. Ennyit kívántam elmondani, ezek az általános megjegyzéseim. Köszönöm. Most akkor megadom a szót a bizottságnak, Tárom Schwarznak. Thank you very much, Mr. Chair. I would also like to start by thanking the rapporteur for the very good cooperation. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagyon jó együttműködését, nem csak vele, hanem az egyik jelentéstevőkkel is nagyon jó volt az együttműködés. Lekesítő is volt az együttműködés, hiszen úgy véljük, hogy már idén lezárhatjuk ezt, és ez fontos számukra. Ami pedig a fokozatos csökkentést illeti, hát valóban elég kicsi a biztonsági mars, főleg az elején, de ezt kell elérnünk, hogy a gyártók hozzá tudják igazít, vagy meg tudják változtatni a gyártó sorokat, hogy más alternatív megoldásokat is, vagy gépeket, készülékeket is le tudjanak gyártani. Véleményünk szerint elég problémás ez a dolog, a, elég problémás dolog a díjak kérdése, hiszen a módosításokban elég magasak a, a díjak. Ez már nem adminisztrációs díj, ez igazából már egy adó vagy illeték. Fokozatos csökkentésről beszélünk, és hogyha ezt párosítjuk egy adóval, az nem ajánlatos ezeket párosítani. Véleményem szerint sokkal erőteljesebb hatást biztosít ez, mint a, a fokozatos gyökentés magában, tehát ezt óvatosan használjuk. És hogyha magas a, a díj, akkor nyilván a végfelhasználós többet fog fizetni, és akkor a vásárló tól több pénzt kérnek a készülékért. Óvatosságra internék itt ezért. Aztán nézzük a plusz tilalmakat. Úgy látom, szívesen vezetnének be tilalmakat, korai tilalma úgy véri a bizottság, hogy a fokozatos csökkentés elég ahhoz, hogy az alternatívák, alternatív megoldásokra átárjanak, úgyhogy ilyen plusz tilalmakra szerintem már nincs szükség. Leiden úr említette a svájci sajtot, erre nem igazán van szükség, nem csak azért, mert a tilalmakban elég sok a lyuk, hanem hogyha azt várják, hogy a bizottság derogációt adjon, ez azért lehet bajos, mert nem feltétlenül tudunk megegyezni az érintett felekkel. Hogy a tilalmakról hogyan vitázunk, az nagyon jól példázza azt, hogy majd a derogációkról milyen vita fog folyni. Ami a szervizelési tilalmat illeti, örömmel látjuk, hogy a jelentéstevő próbálná a hatályt leszűkíteni így aztán azokra a megoldásokra koncentrálunk, amikor a felhasználónak nem kell plusz befektetést eszközölnie, tehát nem jelent plusz költséget számára ez. Aztán nézzük a pre-charge tilalmat, ez tényleg a legjobb garancia a fokozatos csökkentéshez? A javaslat megírásakor ez volt a legjobb alternatíva. Más javaslatokat is szívesen megvizsgálunk, de mostanáig még nem győztek még minket arról eredményesen, hogy van más alternatíva. Aztán a költségek megosztása az EU-n belül. A fluor tartalmú üvegházhatású gázokat minden tagállammal használna. Igazából nincs is nagy különbség az északi és déli területek között az nyilvánvaló, hogy légkondicionálást inkább délen használnak, de ez nem jelenti azt, hogy a költségek magasabbak lesznek majd délen. Mert ha az ember, mert csak akkor csak akkor áll az ember alternatív elő, hogyha vesz, éppen vásárol egy új terméket. Nos, a mai árak alapján lehet csak kalkulálni, és sokszor a termékeket nagyon kis számban gyártják, nem tömegesen. Ez is kép, az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem is lesz költségbeli különbség, ami pedig a görög cégeket illeti. Tudunk egy olyan görög cégről, amely 2007-ben egy Procul díjat nyert a Hannoveri BMW-n, nemzetközi vásáron, tehát ez egy nagy nemzetközi cég, nem csak, nem csak kis KKV-k aktívak, vannak nagy cégek is, amelyek alternatívákkal dolgoznak. Köszönöm szépen, és ezáltal megadom a szót a jelentéskészítőjének végezetül, Bász Eichhout. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek és kollégáknak a hozzászólásukat. A legtöbb kérdésben megfelelő kompromisszumot tudunk találni. Természetesen biztos vagyok abban, hogy mindenki tudja ezt, megpróbálom megtalálni a középutat azokkal is, akik azt mondják, hogy nem akarok túlságosan sok delegációt, kivételt, kiskaput, mások pedig azt mondják, hogy ők szeretnék a tilalmakat, de azért kell néhány kivételt, tehát megpróbálok majd megfelelően fellépni. A díjrendszerről sokat beszéltünk, kompromisszumon dolgozunk, nagyon sok módosító van ezen a területen, és itt is már előre léptünk, megpróbáljuk figyelembe venni a bizottság aggájait is. Szeretném elmondani azt, hogy a bizottsági szakemberek már annyira európaiak, hogy elfelejtik azt, hogy a saját országaikban is van díj és fokozatos csökkentési rendszer Dániában is, lehet, hogy régóta van már Brüsszelben, és ezt elfelejtette. Egyébként az Önországa nagyon sikeresen csinálja ezt, tehát érdekes ezt is hallani. Hát igen, néha az ember szem előtt téveszti saját hazáját itt. Grosztett asszonynak szeretném még mondani, aki már egyébként nincs itt sajnos, hogy a KKV-k aggájait én értem, de szögezzük le, ebben a szakaszban például a légkondicionálók nagy részét Kínában gyártják. És pontosan azt tesszük, hogy az európai innovációt stimuláljuk. Pontosan erről van szó, és pontosan ezt érik el ezek a tilalmak és fokozatos csökkentési rendszerek. Tehát ezek mindenképpen a KKV-k érdekében állnak, és nem pedig a nagy eh, vállalatoké. Ez az érdek, akik jelenleg Kínából importálnak. Tehát pontosan a KKV-knek akarunk segíteni ebben, ezzel a jogszabályjal, és ezért vannak ezek a tilalmak is. Teodor, aki szintén már eltávozott, de még az asszisztense itt van, a tilalmak segítenek abban, hogy a regionális különbségeket is meg tudjuk oldani, hiszen minél több a tilalom azon alkalmazásban, ahol már vannak alternatívák, annál nagyobb kvóta marad azon alkalmazások számára, ahol vannak regionális különbségek. Tehát ez a tilalom, tilalom igazából segít a regionális differenciák megoldásában. Tehát egy olyan rendeletről lesz szó, amely foglalkozik a regionális különbségekkel, a díjrendszer által, de a tilalmak lehetővé teszik azt, hogy a különbségeket át lehet helyezni azon alkalmazásokra, ahol, ahol arra szükség van. Grosztat asszony, az inhalátorok kérdése és a gázkibocsátás, hát ideális világban minden zárt rendszerben lenne, de hát ha megnézzük a kibocsátásokat, akkor láthatjuk, hogy van szivárgás, ha megnézzük ezeket az inhalátorokat, most ezeket nem érintjük, és ez belepasszol a kóta rendszerbe 2030-ig. Néhány százalékról van szó. 16%-ról, tehát ebben nagyon sok inhalátor belepasszol. A service-ben a, a, szol, a service tilalom. Itt, hogyha a hatályt korlátozzuk, akkor ez kihat majd a dátumra is, tehát kihat a kivezetési időszakra is, tehát mindenképpen mindenkinek a, az érvét figyelembe veszük. lesznek, lesz néhány kivétel, lesz egy kis regionális feszültség a díjrendszer miatt, de nem túl sok, segítünk a kávéknak, és egy konzisztens rendeletet szeretnénk létrehozni, és köszönöm minden árnyékjelentéstevőnek a munkát, és biztos vagyok abban, hogy megfelelő jogszabályt fogunk elérni, amely elfogadható a bizottság számára és és utána már a tanácsnak kell megtennie a következő lépést. És hát szavazzuk majd ezt meg májusban, elnök. Köszönöm szépen Bász Eichhautnak. Nagyon fontos az, hogy kompromisszum jöjjön létre, és így menjünk a plenárisra. A szakbizottsági szavazása június 18-ára június 18-án lesz, és a plenáris vitát majd még rögzítjük később. Köszönöm ezt a vitát, és folytatjuk eh, Sandrine Billier jelentésével. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Bellier asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, két előzetes megjegyzésem lenne. Szeretném jelezni, hogy, hogy van egy errátum, amelyet az indokoláshoz fűztünk a rendelet tervezethez, de ez csak angolul van még meg és el szeretném mondani azt is, hogy ma délelőtt bevezetőmben két jelentést egyszerre fogok bemutatni, amelyet a parlament ír. Az egyik a Nagoyai jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatos, és az a rendelet tervezett, a másik, amely ezzel összefüggésben van. Először is a kontextusról szólnék. Ebben a jelentésben azzal foglalkozunk, kiosztottuk, hogy harcolni akarunk a biodiverzitás csökkenése ellen, felelősséget akarunk vállalni. Egyik prioritásunk politikánkban, nemzetközi fellépéléseinkben ez kell, hogy legyen. A biodiverzitás csökkentése ö, folyamatosan nő és gyorsul. Ö, 20 ezer faj hal ki évente, és ö, az IUCN vörös listáján egyre több a faj, az utóbbi 50 évben hatalmas volt a fajpusztulás. A biodiverzitás csökkenése példanélküli a történelemben, és társadalmi hatása is, gazdasági hatása is van, nem csak környezeti hatása. Ha nem lépünk, akkor a gazdasági, szociális rendszereinket ássuk alá, és a levegő víz minősége, az élelmiszer minőség, és az orvos technológia fejlődése kerül veszélybe. A gazdasági és pénzügyi válság során 50 milliárd euróra becsülhető, vagyis a világ GDP-jének 7%-ára az év, évente elvesztett erőforrás. Tehát sokba kerül ez nekünk, és sajnos a racionális felhasználása a természeti erőforrásoknak még korán sem elterjedt az emberiség számára. Szolidaritásban kéne föllépni az előnyök megosztása tekintetében. A biodiverzitás, a természeti erőforrásokban rejlő tőke kapcsolatos megfogalmazásaink csak egy évesek, 2012-ben tavaly a liberálisok vitték ezt a témát. Az lények, a biodiverzitás védelme nagyon fontos, mert innovációs lehetőséget is jelent, kutatási, kutatásnak lendületet adhat, az emberi egészség megőrzéséhez is sokban hozzájárul. A Nagoya jegyzőkönyvről felgyorsultak a folyamatok. Ha be akarjuk tartani nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, akkor ugye itt két jelentést is írunk erről, egyfelől magáról a jegyzőkönyv ratifikálásáról, másfelől pedig azokról az új jogi és egyéb eszközökről, intézkedésekről, amelyek ezt kiegészítve a biodiverzitást védhetik, és a hagyományos tudás felhasználását szabályozzák. A Nagoyai jegyzőkönyv révén az Európai Unió Nak, ezt 2010-ben írták alá, hozzájárulása lehet a diverzitás védelméhez. Aktívan kell fellépnünk, jó Leinen foglalkozik ezzel, és jó, hogy az Európai Bizottság motorként működik, a Delange asszony a mi részünkről viszik ezeket a témákat. A kopenhági Köpenhágai jegyzőkönyvvel közösen a Nagoi jegyzőkönyvek a biodiverzitás védelmét fogalmazzák meg 2012-ben, és ha ezt kiegészítjük új stratégiával, akkor a 20 éves, 20 évvel később stratégiával, akkor elérhetünk valamit. A tárgyalásokat fel kell gyorsoltani, ez a saját érdekünk is. A következő egyeztetés 2014-ben lesz Dél-Koreában. Európának fent kell tartani a vezető szerepét ezeken a területeken, és ehhez jogalkotási lépésekre van szükség, ezek révén lehet csak a Nagoi jegyzőkönyvet végrehajtani is. Ezen túlmenően nagyon fontos az is, hogy a tárgyalások során felismerjük a kockázatokat, kihívásokat, és azok az ágazatok, amelyek különösen rászorulnak a, bi- a biotechnológiára, gondolok a, méd- a gyógyszerfejlesztésre, a kozmetikaiparra, élelmiszeriparra, azok hosszú ö, évezredek alatt felgyűlt emberi hagyományokat most szabályozott körülmények között tudjanak továbbfejlesztetni, és egyetemek is hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz, de jogszerű módon. Többségileg ezek az erőforrások a déli országokban vannak, és ahhoz, hogy a hozzáférésünk legális legyen, a bizalomra épülő és kölcsönös, bizal, kölcsönös megbecsülésre épülő igazságos szerződésekre van szükség a haszonmegosztásról. megosztásról. Különösen most a politikai válság idején. A globális gazdaság tükrében nekünk egyetlen útunk lehet, hogy gazdaságunkat olyan erőforrásokkal látjuk el, amelyekre szükségünk van, de ugyanakkor igazságosan az emberi jogok védelme figyelembevételével lépünk föl szerződéses alapon. Az Európai Bizottság javaslata arra irányul, hogy a Nagoi jegyzőkönyvet kiegészítsük európai szabályokkal, amely, amely minden kis és nagy felhasználó ö, t, magát. Désolé. Et moins fort. Kevés, kevésbé hangosan és kicsit lassabban. Hát látják, hogy ez a téma engem nagyon lelkesít, nehezen tudom visszafogni magam, minden erőmet bedobom, gondolom, hogy erre szükség is lesz ahhoz, hogy a ratifikálás lehetővé váljon. Ezt talán elfogadják a kollégák. És javaslataim az Európai Unió értékeivel összhangban vannak, az Európai Bizottság javaslatát bővítik tovább. Azt szeretném, hogy a mi szabályozásunk a lehető legközelebb álljon a Nagoya jegyzőkönyv eredeti szövegéhez, és minden kis és nagy európai ország és szereplő élvezze az administratív biztonság védelmét, és közben ne szenvedjen csorbát az európai innováció szempontja sem óriási lehetőségek vannak a biodiverzitás megőrzésében, a fenntartható használatában a természeti erőforrásoknak. Na most magáról a rendeletről konkrétabban. Az Európai Bizottság azt javasolta tavaly októberben, hogy legyen egy rendelet egy tervezetben, a, hogy a genetikai erőforrások haszon megosztása igazságos legyen. Ez a Nagoyai jegyzőkönyv harmadik pillérére épül, amely a felhasználó kötelezettségeit sorolja föl. A jogalkotó ementén fogalmazta meg a javaslatát, és a négyes cikk az nálunk, amely a felhasználók kötelezettségéről szól, a hetedik pont pedig az ellenőrzésről, a kilences pont a vállalások betartásának ellenőrzéséről, és a bizottsági javaslat jó alap, kiindulási alap a hatékony jogalkotáshoz, de nem elegendő, mert szerintem sok mindent kihagytak a szövegből, például a, az igazságos haszon megosztás lebontását. Egyszerű, világos rendszerre van szükség, gyakorlatban is alkalmazhatóról. Azt javaslom, és a módosítőn többség erre irányul, hogy ennek a szellemében ültessük át a Nagoya jegyzőkönyvet, és módosítóim, mondom, arra irányulnak, hogy minél közelebb hozzák az európai szabályozást a jegyzőkönyv eredeti szövegéhez, a fenntartható fejlődés szolgálják és az igazságos előnymegosztást. Az európai felhasználók számára, és sok ilyen van, valahogy kezelnünk kell a sokféleségét a az egyes országban uralkodó helyzeteknek. A nyomon követhetőséget garantálni kell, fenn kell tartani az ellenőrző pontokat, az genetikai erőforrások hasznosítása valamennyi európai polgár számára csak akkor valósul meg, hogyha kis és nagy cégek egyaránt részt vehetnek az innovációs kutatási projektekben, és közben nem felejtjük el azokat az eredeti országokat és közösségeket, ahonnan származnak ezek az anyagok, tudások. Most tehát akkor elmondom, hogy mik a konkrét javaslataim. Azt javaslom, hogy elsősorban integráljuk a biodiverzitás védelmének gondolatát, ahogy a Nagoya jegyzőkönyv első pontjában is szerepel, valamennyi szereplőnkre vonatkozó európai szabályunkban. Azt javaslom továbbá, hogy tisztázzuk, hogy hogy definiáljuk a Nagoya jegyzőkönyv alapján magát a biodiverzitást, a biodiverzitásra szóló egyezményt fordítsuk le európai nyelvre. Azt javaslom továbbá, hogy a gondosság elvének jegyében vezessünk be a bizalom és a tilalmak rendszerét, legyen a kezünkben szankcionálási lehetőség, legyenek kötelező feladatok. Javaslom, hogy az Európai Unió a biokalózkodást tiltsa be, és kemény szankciókkal sújtsa, hogyha kiderül, hogy valaki megkerülve a le, szabályozást továbbra is biokalózkodást végezzen. Ez a többség érdeke. A Nagoya jegyzőkönyvvel összhangban azt javaslom továbbá, módosítókkal, hogy garantáljuk a genetikai erőforrások felhasználási láncának minden stádiumát, mert nagyon sokféle felhasználás létezik. Adott esetben, ha nincsen szerződés, ezeket utólag is meg kell kötni a tudást és anyagokat szolgáltatókkal, tehát legyen integráns, minden szintjén levédett a felhasználási lánc, a felhasználóknak és a szolgáltatóknak is ö, igazságos rendszer biztosítson, független attól, hogy kik ezek. A Nagoya jegyzőkönyv nem lenne teljes, hogyha a genetikai erőforrásokat nem bontanánk le nemzeti szintre, ezért szerintem európai alapra is szükség lenne, amely az előmegosztási szerződéseket támogatja globális szinten, ahogy a jegyzőkönyv tizedik pontja is ezt megfogalmazza. Az Európai Unió teljes merszélességben elvileg elkötelezett emelet. Hamarosan végére érek a mondókámnak. A bejegyzési és értesítési rendszer, amelyet a hetes pont ír le, olyan kell, hogy legyen, hogy visszakövethetőség garantált legyen a magán és az állami szektorban egyaránt, és amikor megkötik ezeket a nagolyai szerződéseket, akkor a ö, bejegyzések során ö, érvényesüljön a teljes jogszerűség, egyszerű értesítés elég legyen, amennyiben betartja valaki a rendszert. Nem szabad, hogy lett terhet jelentsen ez a kis szégeknek, sőt ennek az ellenkezőjét szeretnék, szeretnénk a 9-es ponttal együtt járó adminisztratív terheket csökkenteni, és a, a cégek feladatait egyszerűsíteni. Bízom abban, hogy a parlamenti javaslataink javítják a bizottsági eredeti szöveget, és hamarosan sorra kerülhet a Nagoyani jegyzőkönyv ratifikálására és hatékony átültetésére. Köszönöm az árnyék előadóknak a különböző frakciókból az együttműködést, és persze a jövőben is erre még szükség lesz. Fontos dolgokat mondtak el a biodiverzitás és a fenntart, védelme és a fenntarthatóság szempontjáról. Várom kommentárjaikat, javaslataikat. Köszönöm szépen. Thank you very much, Sandrine, uh, and thank you for your dedication. Köszönöm szépen, Sandrine, köszönöm az eltökeltségedet és lelkesedésedet ebben a nagyon jogilag komplikált ügyben. Most az árnyékjelentés tevők következnek a következő különböző frakciók részéről. Nem mindannyian vannak itt, de uh, helyettesítik őket. Először is Ayuso asszony kapja meg a szót. Gutierrez asszony nevében beszél. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, interve... Köszönöm szépen. Gutierrez asszony nevében szólok hozzá, akinek el kellett mennie. Muszáj gratulálnom a jelentéstevőnek, hiszen hihetetlenül lelkes. Gutierrez asszonynak az a véleménye a Nagoya jegyzőkönyvről és ratifikáciáról, hogy nem kell megváltoztatni jegyzőkönyvet, a bizottság javaslatának és a parlament szövegének teljes mértékben meg kell felelni a Nagoya jegyzőkönyvnek. Ilyen. Viszont a, a jelentéstevő megváltoztatná, módosítaná a jegyzőkönyvet a a genetikai források megőrzésében, amelyek nem tagállami hatáskörbe tartoznak, azaz nemzetközi vizeken megváltoztatná a jegyzőkönyv értelmét és hatáját a jelentéstevő. Mindezt delegált aktusokkal. Azt hiszem, hogy túl messzire megy. A Nagoyai jegyzőkönyv nem csak a genetikai erőforrásokról beszél, nem csak azokról, amelyek a, állami hatáskörbe, viszont csak azokról, amelyek állami hatáskörben ta, betartoznak, így aztán ezen nem kell túlmennünk. Nem tudom elfogadni a jelentéstevő változtatásait, mert ez túlmegy a jegyzőkönyv. Aztán módosítókban szankciókról is olvashatunk. Ezek a büntetések vagy szankciók nem tudom mennyire felelnek meg a jog, jogszabályi normáknak. E- ezzel kapcsolatban még nagyon sok mindent kéne feltárni, és azt gondolom, hogy definíciókra van szükség. A katalógust fontosnak tartom a tagállamokban is, és, a, és harmadik államokban is. A nagolyai nézőkönyv hetedik cikkében lesz szerepel. Ezt is azt hiszem kicsit el kéne mélyíteni, hogy a genetikai erőforrásokat jobban tudjuk védeni. Aztán a genetikai, erőfor, genetikai erőforrásokkal kapcsolatos kutatást is támogatni kéne. A bizottságnak és a parlamentnek ezért jogalkotással, jogalkotásban kell ezt szentesíteni. Fontosnak tartom, hogy a szükséges források is meglegyenek, költségvetésben is tükrözni kell erőfeszítésénket. azt, hogy módosítókat is fog ilyen értelemben benyújtani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A Jusszó asszony. Kriton Arsenis következik, aki Pavel Bokkot helyettesíti. Köszönöm szépen. Fel fogom olvasni azt, amit Poch úr hagyott nekem, sajnos nem tudott eljönni a mai ülése utána pedig a saját gondolataimat fogom elmondani. Nagyon sok ágazat szempontjából fontos a genetikai erőforrások megőrzése, a kozmetikai ipar, élelmiszeripar, biotechnika, állattenyésztés, a bizottsági javaslat leginkább azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet hozzáférni a genetikai erőforrásokhoz. Poch úr szeretne köszönetet mondani jelentéstevőnek a jó vázlatért, a jó javaslatért. Örüljük a definícióváltozásokat. Úgy véljük, hogy a definícióknak meg kell felelni a Nagoya jegyzőkönyvbe foglaltaknak, tehát pontosabban kéne fogalmazni, mint a bizottság. Támogatja azt a javaslatát a jelentéstevőnek, hogy jogi biztonságot vagy egyértelmű jogi helyzetet teremtsen. Az irányelvnek vannak időben eltolt hatásai is, erre is gondolni kell. Meg kell nézni azt, hogy jövőben hogy fogják a genetikai erőforrásokat felhasználni. A retroaktivitást fontosnak tartom, a bizottsági javaslat nem szól a genetikai erőforrások olyan felhasználásáról, amelyek már európai gyűjteményekben vannak. A bizottság képviselője azt nyilatkozta, hogy nem lehet ezeket vissza keresni, tehát ki kell őket venni a hatályból. Pohúr szerint ezeket, ezek a kérdések európai hatáskörbe tartoznak, tehát meg kell ezt oldani. Upokul úgy véli, hogy minden olyan, ami a, a jogszabály hatályban lépéséig nem, eh, amiről nem mondtuk ki az ellenkezőjét, az, ebbe a, az beletartozik a, eh, a hatályba. Nos, egyértelműen el kell mondani, hogy ki az, aki ö, eh, ö, hasznot húzhat és felhasználhatja a genetikai erőforrásokat. Nagyon fontosnak tartom az, tartja az ellenőrzési rendszert, amelynek ugyanilyen célkütőzések alapján kell megvalósulnia. Nem kevesebbet próbálunk elérni azt, nem kevesebbet próbálunk elérni, mint az, hogy a nagoljai jegyzőkönyvet megfelelően ratifikáljuk. Minden. Ezért meg kell nézni azt, hogy pontosan milyen feladatai vannak az EU-nak. Én személyesen pedig szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és támogatom a munkáját. Elnök, köszönöm szépen Kriton, személyes véleményedet is, és most pedig magamnak adom meg a szót a liberális frakció nevében. Néhány szóval én is illetném ezt a témát. Köszönet a bizottságnak és a jelentéstevőnek, nagyszerű munkát végeztek. Ne felejtsük el, hogy ez, a, hogy ez egy évtizedes munka végső stádiuma. Nagyon furcsa, hogy a, nagyon meglepő az, hogy a világ mennyi ideje, milyen hosszú ideje tárgyal a genetikai erőforrások felhasználásán, felhasználására. Hát még persze nem könnyű ez a feladat, jogi szempontból főleg rendkívül bonyolult dologról van szó. Kiemelném a fő célkitűzést, a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzését. Meggyőződésem, hogy ez a jegyzőkönyv arra is alkalmas, hogy a biodiverzitás azt is lehetővé teszi, hogy a biodiverzitást figyeljük. Aztán hozzáférésről és piaci részesedésről is szó van itt. Az egyetemeknek, a különböző hatóságoknak és az iparnak, a vállalatoknak is hozzáférést kell biztosítani a genetikai erőforrásokhoz. Még mindig nagyon sok kincs, kincse van a biológiai erőforrásoknak, illetve a genetikai erőforrásoknak. Néhány, néhány részletkérdésre térnék most ki. Szondrin, támog, Szondrin elképzelését támogatom abban, ami a a, ami a biokalózkodás elleni harcot illeti, tehát nem lehet csupán ösztönző erővel harcolni a biokalózkodás ellen, büntetés is kell. Annak javaslatnak is örülök, hogy a környezetvédelmi büntényekről szóló irányelvet kiegészíteni. Kérdésem a bizottságtól, vagy a bizottsághoz, és itt van a tanács, akkor tőlük is megkérdezem, hogy mit gondolnak erről. nem nagyon vettek fel a listára új dolgokat. Hogy látják ezt, hogy kiterjesztjük a listát? Aztán a visszamenőleges hatály, ugye kemény dió, kérdésem a bizottsághoz és a jelentéstevőhöz, ezt jogi szempontból hogy lehet kezelni? Én nagyon szeretném, hogyha a visszamenőleges hatály megvalósítható lenne, de ennél talán még fontosabb a jogbiztonság a tudományos világnak és az iparnak is. Jogi szempontból lehetséges-e úgy eljárni, hogy azt a, javas, a jelentéstevő mondja, tehát, hogy a kiindulási pont a Nagoya jegyzőkönyv hatályba lépése még a visszamenőleges hatálynál maradva, a, leg, a genetikai erőforrások legnagyobb része már adatbankban van. Ha nincs visszamenőleges hatály, akkor mi az értelme annak, amit csinálunk? A genetikai erőforrások nagy része már úgyis adatbankban van. Visszamenőleges hatály nélkül nem értem, hogy milyen plusz teszünk mi most hozzá a dologhoz. Még egy kérdés a bizottsághoz. Van néhány olyan ország, és ezek között van egy nagy ország is, az USA, amely nem írták alá a biológiai sokféleségről szóló egyezményt. Ha jól értem, hogyha egy cég, mondjuk egy amerikai cég termékeket próbál az európai piacon, piacra elhelyezni, amelyben genetik erőforrások vannak, akkor ellenőrizni kell, hogy ezért fizettek-e. Tehát még úgy is, hogy az USA nem írta alá az egyezményt, még így is le vannak fedve azon amerikai cégek, amelyek ide jönnek, avagy van itt egy nagy joghézag, tehát azon európai cégek, amelyek ott vannak Amerikában is, az amerikai Amerikán keresztül kerüli ki a Nagoya jegyzőkönyvet, csak úgy, mint mondjuk az adó elkerülésnél. Mi az önök vélemény erről? Még egy kérdés előadóhoz és a bizottsághoz. Ugye itt plusz ellenőrzési pontokról van szó, például szabadalmi hivatalokra gondol. Sokan azt mondták, hogy ez nagyon komoly plusz adminisztratív terhek jelent, ezt pedig próbálnánk elkerülni. Kérdésem tehát a jelentéstevőhöz és a bizottsághoz, hogy hogyan vélekednek erről. Még két dolog. Sok cég megkeresett engem, kérték, hogy vegyük ki őket a rendelet hatája alól, hogyha ilyen kiskapukat biztosítunk, akkor az szerintem nem a megfelelő jogi munka. A FAO-ban már vannak, a FAO már megjelölt olyan ágazatokat, amelyek kívülesnek ezen jogszabálya. Ez is egy kérdés, tehát még egy dolog, egy alap létrehozásáról is olvashattunk. A jelentés jelentéstervezetben a biodiverzitás megőrzését finanszírozandó. Gondolom ez egy időszakos alap, mert a jegyzőkönyvben szerepel már egy nemzetközi alap. Hogy vélekedik mindenről az Európai Bizottság? Lehet, hogy ez jó ötlet, és így a biológiai sokféleség megőrzését még jobban lehetne finanszírozni, hiszen az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs megfelelő pénzeszköz mögötte. Egyelőre ennyit. Következő estevő következik Anna Rosbach. Tak for formand. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, köszönetet mondani, igen, Dánul beszélek most. Szeretnék köszönetet eh, mondani ezért a munkáért. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek a lelkesedését. Tudom, hogy volt már egy workshop ezzel a témával kapcsolatban, és be is volt bennünket ebbe is a jelentéskészítő, készítő, ez tényleg szuper volt. a nyelvi verziók, amelyeket alkalmazni akartunk, azok nem voltak elérhetőek, csak hétfőn voltak ezek elérhetőek. Nagyon hosszú ez a jelentés, 55 oldal, nagyon bonyolult a jelentés, tehát óriási időbeli nyomás alatt álltunk. Ez nehéz volt, pedig az anyanyelvemen akartam elolvasni ezt a szöveget, és csak tegnap kaptam meg. A jövőben, hogyha ilyen későn kapjuk meg a dokumentumot, akkor el kell halasztanunk a vitát erről, mert akkor nem kellene ennyire rohanva átolvasni a dokumentumot. A frakcióm a Nagoyai jegyzőkönyvet eltökélten támogatja. Ami nem annyira tetszik az az, hogy a tovább mutat, mint a Nagoyai jegyzőkönyv, ez például vonatkozik a genetikai források definícióra, és ez kiszélesítik arra, ami az ez egyezményben is benne van. A frakciónk úgy véli, hogy nem kell a jegyzőkönyv minden egyes rendelkezését EU szinten végrehajtani. Aggódunk ugyanis a szubszidiaritás miatt, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés való döntés mindenképpen a tagállami hatáskörben kell, hogy maradjon. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is ez a tagállamok hatásköre, és ennek így kell maradnia. Viszont az Európai Bizottság javaslata és uh, Belgyi kolléga jelentése is felveti ezt a témát, nem szeretnénk, hogyha európai szintre helyeznék ezt a témát. Úgy gondoljuk, hogy azok az erőforrások, amelyek megtalálhatóak az egyes tagállamokban, azok nagyon különbözőek, és ezért a tagállamok talán jobban tudják, hogy hogyan kell ezekkel bánni. Én is voltam Brazíliában és máshol is, és hogyha a benszülött lakossággal beszélünk ott, akkor azt láthatjuk, hogy mindenfajta gyökereket, leveleket alkalmaznak, és nagyon különböző célokra alkalmazzák ezeket hagyományosan. Ezért úgy gondolom, hogy ezeknek nemzeti szinten kell megmaradni, nem kell ezt EU szinten szabályozni. Ami az ellenőrzést, a felügyeletet illeti, itt a bizottsági javaslat nekem jobban tetszik, mint a jelentés készítői javaslat mert úgy gondoljuk, hogy ez lenne a leghatékonyabb módszer. Attól tartunk, hogy olyan sok plusz előírás lesz, hogy ennek pontosan ellentétes hatása lesz. Attól is tartunk, hogy Európából elviszik a cégek tevékenységeiket, és ez nem igazán célra vezető, ezzel nem oldunk meg semmit de ahogy mondtam, összességében elégedett vagyok a javaslattal, de azért van egy-két olyan pont, amely nehez, nehezen kezelhető számunkra. Röviden szeretnék eh, még valamit személyesen mondani. 26 ezer faj tűnik el eh, évente, és eh, ez valóban szörnyűséges, viszont ez azzal is összefügg, hogy nő a világ népessége, és mindenkinek ennie kell valamit minden nap. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területekre van szükségünk az élelmiszertermelés szempontjából. Hogyan fogjuk ezt a problémát megoldani? Ez egy nagyon nehéz probléma, de egyértelmű, hogy meg kell oldanunk ezt, mert különben minden kudarcba fullad, és tényleg megszűnik a biodiverzitás. Egyetértek ezzel a jelentéskészítővel, köszönöm a munkáját, és várom a további munkát vele. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen Rosbach asszonynak. Mások nem kértek szót. Hogyha ez így is marad, akkor megadnám a szót az Európai Bizottságnak. Still Strass úr kap szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kínálnak nekünk arra, hogy elmondjuk véleményünket, és köszönöm a személyes kérdéseket is, amelyeket feltettek. Ezeket megpróbáljuk megválaszolni, de majd átadom a szót hozzászólásom után kollégáimnak, akik rendelkeznek a válaszokkal az önök kérdéseire. A jelentés készítőhöz szólva, nagyon jól megragadta a dolog lényegét, a biodiverzitását tekintve. Jó az, hogy az EU, illetve jó az, hogy az a jelentés készítő és az elnök is hangsúlyozta azt, hogy értékelni kell az ökorrendszereket és a teljes gazdasági dimenzióját a biodiverzitási politikának. Szerintem ebben a politikában éllovas szerepet töltünk be, és a több éves nemzetközi tárgyalások után most már a jogszabályozási szintre jutottunk, és most már csak végre kell hajtani mindezt. Ehhez fontos az is, hogy a jogszabály tervezetben megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a legjobban garantálni a megfelelő végrehajtást azután, hogy ezt a javaslatot elfogadtuk. A javaslat az európai genetikai erőforrás felhasználók számára ír elő feltételeket. A javaslatunkat azután hoztuk létre, hogy a, az érintettekkel hosszasan konzultáltunk, számos végrehajtási opciót vettünk gorcső alá, egy egyensúlyt próbáltunk létrehozni a felhasználók és a szolgáltatók között, és megpróbáljuk megvédeni a szuverén államok jogait az er- genetikai erőforrásaikkal kapcsolatban. A vállalatok eh, versenyképességét is növeljük ezáltal, és jogi biztonságot teremtünk az eh, előnyök megosztása szempontjából, amely elengedhetetlen a befektetés, a kutatás és fejlesztés szempontjából, amit mi szeretnénk elérni a genetikai erőforrásokat eh, tekintve. Az Európai Bizottság részéről mi úgy gondoljuk, hogy a megfelelési szabályok, amelyek megvédik a szolgáltatók jogait, ezek ösztönzésként szolgálnak a hozzáférés megosztása, az előnyök megosztása szempontjából, és ez előnyös a fenntartó felhasználás, illetve a megőrzés szempontjából is. Utaltunk a hatástanulmányra, illetve az érintettekkel való konzultációra, és emiatt úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat a leghatékonyabb abban, hogy elérjük az előnyök megosztását megfelelve a nagolyai jegyzőkönyvnek. Amit javasoltunk a felhasználói megfelelés tekintve, ez egy olyan rendszer, amely, amelyet már a a faipari termékek tekintetében is alkalmazunk. biztosítjuk azt is, hogy ezek az erőforrások tekintetében a harmadik országok jogszabályt is figyelembe veszik, és a szolgáltatók és a felhasználók között megfelelően fognak eljárni. Mindenképpen át kell adni az információt a felhasználói láncon keresztül az anyag megosztása szempontjából, minimalizálni kell a felhasználói terheket, az információkat egyszerűen kell átadni a felhasználói láncolaton keresztül. Természetesen ezt még ki kell egészíteni bizonyos megfelelési ellenőrzéssel, és ezért Ezért számos ellenőrzési pontot hozunk létre, annak érdekében, hogy a helyes eljárást vizsgáljuk. és hogy elvégezzük a megfelelési ellenőrzéseket. Ezeket a szabályokat úgy hoztuk létre, hogy a megfelelően legyen szétosztva az egész láncon keresztül a teher. szeretnék megkönnyíteni a közigazgatás munkáját is, úgyhogy eh, a lehető legjobb gyakorlatokat kicseréljük. Hogyha megengedi tisztelt elnök úr, átadnám a szót kollégáimnak, akik a felmerült kérdéseket jobban meg tudják válaszolni, mint jó magam. Elnök, köszönöm szépen. Meg válaszolom a felmerült kérdéseket a hatája a rendeletnek. A rendeletünk a genetikai erőforrásokat és az ehhez kötődő tudást vett le. Úgy gondoljuk, hogy ez egy valós, re- realista megoldás. Ez a megoldás jogi biztonságot jelent a felhasználóknak, Azt is kérdezték, hogy jogilag lehetőség van-e a retroaktivitásra. Persze erről később nehéz erről dönteni most. Úgy gondoljuk, hogy ez nem sokat segíteni. Mi történik a gátik erőforrásokkal, amelyek már léteznek Európában, különböző formában, és mi van azokkal a genetik erőforrásokkal, amelyeket a nagolyai jegyzőkönyv tízes cikk alapján ide lehet sorolni. A javaslat a tízes jegyzőkönyv pont szerint egy globális rendszer lenne ez a jövőbeli viták tárgya, mert ha a jegyzőkönyv életbe lép, akkor az aláíró feleknek kell döntenie az ilyenfajta rendszerről. A jelentéskészítő azt mondta, hogy ne várjuk meg ezt a nemzetközi megoldást, hozzuk létre az EU többoldalú előnymegosztó mechanizmusát, viszont mi úgy gondoljuk, hogy jobb, hogyha megvárjuk a globális megoldást ezen a területen, és nem avatkozunk bele a ebbe a folyamatba. Ami a kellő körültekintést illeti, a javaslatunk nem foglalkozik a hozzáférési szabályokkal, ezt elmondta a kollégám előttem. Mi csak a felhasználói szabályokkal foglalkozunk, azért nem foglalkozunk a hozzáférési szabályokkal, mert itt nincs kompetenciánk, ez a tagállamok kompetenciájába tartozik. Az Európai Unió úgy gondolja, hogyha beavatkozni kíván, akkor beavatkoztat, a jövőben. De miután minden lehetőséget megvizsgáltunk, amellett döntöttünk, hogy egy olyan rendszert alkalmazunk, amely kötelezettségekhez kötődik felhasználók szempontjából, és a tagállamok szankciókat fogalmatosíthatnak Számunkra ez egy nagyon sikeres egyensúly, amit létrehoztunk, mert ez költséghatékony, és ez megvédi a, a szolgáltató országokat is. Nem gondoljuk úgy, hogy jobbá tenni az a dolgokat, hogyha tilalmat vezetnénk be a körültekintési mechanizmust illetően. Ez a tilalom igazából akadályozná a genetikai erőforrások hozzáférését, és a tilalomhoz kell egy nemzetközi definíció az illegális, illetve biodive szó tekintetében. Itt az Európai Parlament jogi szakbizottságának januári döntésére utalnék, amikor az IPR genetikai felhasználásról beszéltek, és itt rámutattak arra, hogy először is a definíciókat kell erősíteni. Ami az előzési pontok megtöbbszörösítését illeti, mi kettőt javasoltunk, egyik a felhasználói lánc elején, amikor valaki kutatás és fejlesztést indít, és a másik pedig a felhasználói lánc végén, amikor valaki már egy terméket helyez a piacra. Ez a két ellenőrzés összekötve a tagállami kötelezettséggel az ellenőrzést és szankciókat illetően szerintünk ez elegendő, mert a tagállami kötelezettség nem csak arra az ellenőrzésre vonatkozik, amit bevallanak az ellenőrzéskor, a tagállami ellenőrzés minden egyes ponton beavatkozhat a felhasználói láncban. Tehát ez egy olyan egyensúly, amely megfelelő a jogalkotók persze dönthetnek másképp is, ezt önöknek kell megvitatnia. Vannak olyan genetikai erőforrások, amelyek túlmutatnak a tagállamok hatáskörén, erre utalás történt. Hadd mondjam el, hogy a Nagoyai Jegyzékkönyv csak azon genetikai erőforrásokra vonatkozik, amely állami ellenőrzés alatt vannak. Jelenleg az Anklos jegyében folyik egy vita az, Arhus, az Orhuszi egyezményről. A ö, nemzetközi vizek, vizeken a ö, különböző tengeri erőforrások használatáról. Nos, az a kérdés is elhangzott, hogy milyen helyzet azon államokkal, amelyek nem írták alá az egyezményt, és mégis jelen vannak Európában. Európai szabályok vonatkoznak akkor is rájuk, hogyha ez egy Amerikában bejegyzett öm, vállalat. És Amerikában ugye nem írtak alá, Amerika nem írta alá a jegyzőkönyvet. Nagyon sok olyan ágazat, vagy olyan vállalat van, aki szeretné, hogyha nem vonatkozna rá ez a jegyzőkönyv, mert minket is megkerestek, vagy azt szeretnék, hogy teljesen kivonják őket, tehát mentességet kapjanak, vagy azt, hogy csökkentett illetékek vonatkozzanak rájuk. Na most a jegyzőkönyv alapján nincsenek ilyen, nincsenek ilyen eh, kivételek. Nos, az a helyzet, hogy a jegyzőkönyvben erre nincs lehetőség, csak a növényi genetikai forrásokról szóló nemzetközi szerződés vonatkozik erre. Itt több száz növényről van szó, amelyeket élelmiszer vagy mezőgazdasági felhasználás céljából termesztenek, használnak. A WHO-nak van egy jegyzőkönyve egyébként, A amely, menet... ami szintén foglalkozik ezzel. A szubszidiaris kérdését kérdésével foglalkoztunk már a hatástanulmányban, és fölmerült a parlamenttel folytatott vitákban is. Ugye arra kértek fel minket, hogy mondjuk el a véleményünket ezen viták alkalmával. Nos, nagyon fontos a felhasználó megfelelése. Nyilván, amikor az egyik országból a másikba történik mozgás, akkor a szubszidaritás elvét kell használni. Tehát kizárólag felhasználói szempontból elemeztük ezt, és akkor, amikor egy harmadik országból származó genetikai erőforrásról van szó. Már milyen más kérdésre szívesen válaszolok. Még a kollégámnak van mondandója. Még válaszolnék arra a kérdése, ami az irányelv hatájának kibővítéséről szól, ugye a környezet, környezeti bűntényekről tett fel egy kérdést. Azt válaszolnám, hogy ugye két irányból kell megközelíteni a dolgot. A bizottság a biokalózkodást nem szeretné belevenni ebbe az irányelbe. nem kell az irányelbe módosítást, hogyha a kalózkodásról, biokalózkodásról szóló módosítót nem, nem vesszük bele a jogszabályba. Egyébként pedig még nem zárult le a belső konzultáció, az első ellenzésünk alapján úgy gondoljuk, hogy a, a rendelet, szab, a rendelet tervezett 11-es cikkével ez nem fér össze. Itt a büntetésekről olvashatunk, amely jogsértéseknél kell életbe léptetni. Tehát, hogyha a hetes cikkben a biokalózkodás betiltásáról írunk, akkor erről már nem kell még egyszer szólni a tagállamoknak a, jog, a nemzeti jogszabályokba át kell emelni a büntetések kérdését. De hát ez egy előzetes vélemény, majd lesz egy általános határozata erről az irányelvről. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a bizottság egész kis csapatának a részvételt, most pedig szeretném Szondrin Belgének megadni a szót, hogy zárja le ezt a témát és arra kérem, hogy következő napi rendi pontról is beszéljen, és akkor utána témát válthatunk. Köszönöm. Merci, euh, Monsieur le Président. Oui, je conclurai. Köszönöm, elnök úr. Akkor először befejezzük az előző pontot. Ebben a helyzetben pillanatban Először is először meg szeretném köszönni az árnyék előadóknak megjegyzéseiket, és ezt a tartalmas eszmecserét a témáról, nem csak ma, hanem a, majd a leendő hetek során. Megpróbálok röviden válaszolni, de hát azért nem könnyű ez, mert sok mindent felvetettek a kollégák. Először is arról a kérdésről, hogy hogyan lehetne megerősíteni a due diligence rendszerét szankciókkal, tiltásokkal, amelyek persze jól definiáltak. Ö, engem nagyon inspirált az irányelv, az, az illegális importokról szóló irányelv, és hasonlóképpen a parlament és a bizottság több dokumentuma, amikor próbálták definiálni az illegális halászatot. Tehát nem találtam ki semmi nagyon újat, pragmatikusan próbáltam eljárni, tudván, és Gámandi kollega ezt aláírhatja, hogy elsősorban a bizalom elvére kell építeni az új mechanizmust, és úgy kell megfogalmazni, hogy gyakorlatias legyen, valóban használható legyen, és szolgálja az érintettek érdekeit. Ugyanakkor a természet, emberi természet olyan, hogy a jó akarat gyakran a pokolba vezető utat kövezi ki, mert itt elkezdődött egy versengés, a cégek, az egyéb szereplők mind-mind meg akarják mutatni, hogy szerintük mi a due diligence, a kellő elővigyázatosság, és az biztos, hogy egy elrettentő hatást kell megfogalmazni, megfogalmazni, ez a fő cél, és ez volt az én megközelítésem alapja is, hogy olyan rendszert javasoljak, amely büntető szankciókkal is ki van egészítve. A biokalózkodásról sokakkal egyeztetem, és nagyon érdekes volt számomra, hogy egyes gazdasági szereplők áldozatává válnak a bia kalózkodásról szóló plegykáknak, megvádolják őket, és ez azért lehetséges, mert bár a bizottság most már dolgozik ezen, de nem elég jó a definíciója a biokalózkodásnak. Nem tudjuk, hogy mi az, ami büntetendő, és mi az, ami elfogadható gyakorlat. Tehát kéne egy jogi alap. A biokalózkodás elsősorban a hozzáférés fázisában alakul ki az erőforrásokhoz, és tisztesítelen előnyt húz a biokalóz abból, hogy saját cégével osztja meg azokat az információkat, amelyek a rendelkezésére jutottak. Nemzetközi méretekben, globális értelemben nehéz itt jogi alapot megfogalmazni. Éppen ezért aggasztó, hogy a parlamentünk, amely egy jogalkotó szerv, és meghatározhatná a szabályokat a játékteret jogi értelemben, és nemzetközi értelemben is hathatnánk a dologra. Úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk ezzel, de azért nekünk ezzel együtt is kell adnunk egy definíciót a biokalaszkodásnak, ha még ez nemzetközileg nem is alakult ki, mert az Európai Unió a biodiverzitás védelme szempontjából egyelőre világelső jogalkotás tekintetében. Tehát mi még legitimek vagyunk, minket elfogadnak, hogy úttörő szerepet játszunk ebben a dologban, és nem baj az, hogyha mi vagyunk az elsők, akik definiálják a biokalaszkodást, és egyben kifejezzük szándékukat is arra, hogy legális keretek között szeretnénk játszani a jövőben. Ami az ellenőrzést illeti. Elképzelésem az, ma is van már két ellenőrző pont a bizottsági javaslatban, hogy a forgalomba hozatal előtt legyen egy olyan ellenőrzés, egy új típusú ellenőrzés, am, a, és egyben finanszírozás a kutatás innováció számára, amely jogbiztonságot ad olyan értelemben, hogy elkerülhetővé teszi azokat a helyzeteket, amelyekben a forgalmazás után derül ki, hogy valaki jogszerűtlen járt el, és ezért bírságot szabnak ki rá. Ugye éveket beleölt egy cég egy termékbe, és esetleg utólag derül ki, hogy a kutatás egy bizonyos fázisában jogtalanul járt el, és akkor hatalmas bírságokat kap. Ezt kéne megelőzni, és a cégeknek is előnye, hogyha a visszakövethetőség, a nyomon követhetőségről ők is gondolkodnak, és ne legyenek ilyen utólagos bírságok, hanem kezdettől fogva integráns módon mindenki tudja a szabályokat. A 9-es szik írja elő az ellenőrzést. Ugye az értesítési pont, az ellenőrzési pont után a nyomon követhetőséget a kontroll révén megvalósítanánk a jövőben, és akkor ezt a tagállamok lecsurgatnák, az egyes cégekhez csurgatnák kanalizálnák a szégekig. Tehát mi egyszerűsíteni akarjuk, és átláthatóvá tenni ezt a rendszert. Sandrin el tudná jutni a végére. Még egy nagyon fontos dolgot, hogy mondjak el. A retroaktív ság elvét. A rendelet tervezetben nincsen retroaktivitás, ha jól értelmezem csak arról van szó, hogy felül kell vizsgálni a meglévő szerződéseket a Nagoya jegyzőkönyv értelmében, és a lehető legtisztább helyzetet kell teremteni. Jelenleg is vannak ilyen anyagok a kutatásban, amelyeket ilyen vagy olyan feltételek között szereztek be a cégek. Genetikai anyagok, szaporító anyagok. Ha ezek a genetikai erőforrások már ben vannak a kutatásban, akkor legalább a, a piacra dobás előtt érvényesüljön ettől kezdve a nagolyai szempont, tehát nem akarjuk visszacsinálni a kutatást, csak azt akarjuk, hogy az új felhasználások során már az új szabályok érvényesüljenek a nagolyai jegyzőkönyv szellemiségében ahogy ott a jegyzőkönyv megfogalmazza. Tehát jogi értelemben nem alkalmaznánk retroaktivitást. Nem tudtam minden kérdésre válaszolni, de eh, nagyon örültem a kérdéseknek, és ha már valami konklúziót le kéne vonnom, akkor az a következő ponttal kapcsolatos, a Nagoya jegyzőkönyv ratifikálása a parlament segítségével, Valóban a két dolog nagyon szorosan összefügg. Miután megvitattuk a rendelettervezetet, ezután csak az következhet szerintem, hogy a parlament egyhangulag ratifikálja a Nagoyai jegyzőkönyvet. 16 tagállam, 16 állam már ratifikálta, India, Mexikó, afrikai országok is úgy gondolom, hogy nem lenne illendő enyhén szólva, hogyha az Európai Unió nem tenné ezt meg. Az USA még nem tagja ugyan az SZBD-nek, de a Nagoya jegyzőkönyv révén lehet, hogy globálisan újra sikerül összefogni az országokat, az Európai Uniót és cégeit, mert a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és a jegyzőkönyv ratifikálása révén nekünk verseny előnyünk is lesz, és ezzel a mi cégeinknek, mi kutatóinknak, mi polgárainknak teszünk jót, hogyha valóban fenntarthatóvá válik, és a kölcsönös megbecsülésre alapul a genetikai erőforrások jövőbeli felhasználása. Köszönjük szépen Szandrin Belének! A módosítók benyújtási határdéje május 24-e, ezeket majd június 19-20-án vitatjuk meg, és a bizottsági szavazásra július 10-11-én kerül majd sor. A ratifikációról pedig vagy ugyanekkor, július 10-11-én szavazunk, vagy máskor. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Az újszülöttek szűrésével kapcsolatos szóbeli választ igénylő kérdés. Wilmot asszony bevezeti a témát, vagy megadhatjuk kapásból a szót az Európai Bizottságnak. Parancsoljon! Köszönöm, köszönöm a bizottságnak, hogy eljöttek. Frederik Ries sajnos nem tud itt lenni, ő, a, ő is szerzőjének a szobori kérdésnek, nekem is el kell mennem 10 perc múlva. Az EU-nak fontos szerepe van a ritka betegségek kezelésében. Két évvel ezelőtt kezdtem el ezen dolgozni, az elsődleges immunodeficienciákkal kezdtem, immunhiányossággal kezdtem el foglalkozni, ez úgynevezett skid, ez egy genetikai rendellenesség, a gyermekek úgy születnek meg, hogy nem működik az immunrendszerük, hogyha ezt nem fedezik föl mi hamar, akkor, akkor egy éven belül biztos meghal az újszülött, és a diagnosztikánál nyilván sokkal drágább a kezelés. Tehát mégis lehet gyógyítani ezt a betegséget génterápiával, vagy, vagy átültetéssel, és így egészséges életet élhet a gyermek, akár egy vérvizsgálattal ki lehet mutatni ezt a betegséget, és ugye már most is bevált gyakorlat, hogy vért vesznek a gyerekektől hihetetlenül nagyok a, a költségei, illetve a, a, nagy a kár, amit a nem diagnosztizált betegség okoz. Nagyon sok beteg családja, beteg családja megkeresett, sokan megkerestek, akik elvesztették babáikat, újszülöttjeiket, és hát szívszagató az, hogy még most is megesnek ezek a tragédiák, bár a, bár a betegség megelőzhető lenne, illetve hát a, a haláleset megelőzhető lenne. Vannak olyan tagállamok, amelyek már lépéseket tettek. Van néhány kísérleti régió az EU-ban, ahol már van szűrés. Az Egyesült Királyságban a Nemzeti Szűrő Bizottság jelenleg vizsgálja a kérdés, egy kiváló professzor munkájának köszönhetően. Ez egy ritka betegségről van szó, az EU-nak vezető szerepe lehet abban, hogy ajánlja ezeket a szűréseket. 2009-ben a tanács ezt el is ismerte, a bizottság prioritásként kezelte ezt akkor, és hát azt mondták nekünk, hogy azt a tájékoztatást adta a bizottság, hogy majd lesz egy javaslatuk, de ez még nem történt meg. Szkid olyan betegség, amelyet születéskor lehet szűrni, és meg is lehet gyógyítani. Talán van más ilyen betegség is. Meghallgatnám erről a bizottság véleményét. Köszönöm. Much, Mrs. Wilmot. Köszönöm, Wilmot asszony. Kette jelentkeztek a még szólásra a bizottság előtt. Okoni asszony, a néppárt nevében az első. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Miroslav Nikolavics ma nincs itt, és engem kért meg, hogy kérjek szót ebben a témában, de nem készültem semmivel különösebben, csak annyit kívánok elmondani, hogy a néppárt támogatja a Démat, Vilmat asszony által kidolgozott kérdést, mert fontos számunkra a megelőzés a kutatásban, és szeretnénk támogatni ezt a kérdést. Köszönjük. Paravanova asszony kap most szót a liberálisoktól ha befejezi a telefon hívását, akkor képes lesz talán felszólalni. Ha röviden tud válaszolni, akkor még Vilmot asszony a bizottság válaszát is meg tudja várni. Okay, well, in, in that case we immediately turn towards the European Commission. Nem kíván szólni, akkor egyből megadom a szót a bizottság. Newborn screening. Köszönöm szépen. Az újszülöttek szűrése, az olyan fajta szűrés, amit a közvetlenül a születés után végzeznek el, hogy fel lehessen deríteni betegségeket. Minden országban elvégzik ezt, de különböző az, hogy hány betegséget szűrnek, ez 1-29-ig terjedhet. A 2009 júniusi tanácsai döntés azt javasolta, hogy a tagállamok a ritkavetességek kapcsolatban a nemzeti szakértelmet gyűjtsék össze, és ezt osszák meg európai partnereikkel annak érdekében, hogy egy európai irányelvet lehessen, egy európai iránymutatást lehessen kifejleszteni a népesség szűrését illetően. Annak érdekében, hogy ezt a folyamatot meg lehessen könnyíteni, az Európai Bizottság egy tendert írt ki, eh, amelynek eh, során a ritka lehetne újszörött korban szűrni. A kettői vélemények, illetve a gyakorlatok által létrehoztuk az új szövetkori szűrés gyakorlatát. Az új szövetkori szűrés általában része az Európai Unió egészségügyi rendszerének. Itt különböző kötömöket alkalmaznak, például gazdasági kérdéseket, illetve szakértői véleményeket a nemzeti szinten nagyon különböző betegségeket szűrnek, minden betegség, amit szűrnek, az ritka betegség. A minőségi biztosítás és ellenőrzést is garantálják a súlyos kombinált immundefektus jelenleg nincs szűrve a tagállamokban. Az USA megkezdte ezt nemrégiben, ezt a szűrést, de ez is csak néhány államban az Európai Unió tagállamai még nem kezdték meg a szűrést ezen betegséggel kapcsolatban. A tender kapcsán voltak különböző viták, a tagállam úgy gondolta, hogy az új szorotkori szűrés főként nemzeti hatáskör és az információk cseréje szükséges európai szinten és ezt is önkéntes alapon kell megtenni. Tehát azt kellene megvizsgálni, hogy ez a szűrés megfelelő egészségügyi szempontból. A bizottság szerint nincsen megfelelő konszenzus az együttműködés szempontjából európai szinten, és a következő jönési ülésre fogják a véleményüket véglegesíteni, tehát jelenleg itt tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszát. Mielőtt még megadnám a szót Vilmot asszonynak, elnézést kérek Bokros úrtól, mert nem vettem észre, hogy szeretett volna hozzászólni, hogyha gyorsan meg tudnám tenni a hozzászólását. Köszönöm szépen. Az a kötelességem, hogy Anna Rosbach nevében szóljak hozzá, akinek el kellett mennie és néhány megjegyzést szeretett volna tenni még a bizottsági hozzászólás előtt, de nem baj. Amikor a ritka betegségekről beszélünk, ő úgy gondolja, hogy nincs igazából egy egyértelmű definíció, hogy mi a ritka betegség nemzetközi, de Európai Uniós szinten sincs egy ilyen fajta közös definíció. EU szinten ez egy olyan betegséget jelöl, ami ezerből egy embert érint, míg más tagállamokban, például Dániában, 5000-ből egy embert érintő betegséget tekintenek ritka betegségnek, tehát, hogy ami egy országban ritka betegség, az más országban nem az. A kérdés tehát az az, hogy a bizottság mit gondol, hogy ez hogyan hat ki a tagállami felelősségre. 2008-ban az Európai Bizottság kiadott egy közleményt a ritka betegségekről, és azt javasolták, hogy növeljék az működést a szülési gyakorlat tekintetében, és a szűrésnek mindenképpen prioritást kell élveznie. 2009 elején kérném, hogy egy kicsit csendesebben beszélgessenek. recommendation on an action in the field. A tanács javasolt egy um, gyakorlatot annak érdekében, hogy európai európai gyakorlatot kifejleszteni a szűrés szempontjából. A bizottság egy tendet írt ki az úgy, úgy szólott keri szűrésre 2012-ben. A bizottságot kérdeznénk, hogy tudnának tájékoztatni arról, hogy mi zajlik jelenleg elnök. Köszönöm Bokros úrnak, és akkor Vilmot asszony kap szót, hogy lezárja ezt a témát, vagy akár több kérdés is feltegyen a bizottságnak. Köszönöm. Hát kicsit kivábrenyített a bizottság válasza. Vannak olyan régiók az EU-ban, vagy olyan országok, ahol vannak ilyen vannak ilyen szűrések, például Németország néhány régiójában. Ezen szűrés nélkül a gyerekek életüket vesztik, meghalnak. Sok szülő írt arról, hogy elvesztette a gyermekét. Nem is nagyon értenek hozzá sokszor, nem is veszik észre a betegséget. Az benne a nagyon szomorú, hogy a gyerekek, meg, hogy a gyerekek meggyógyíthatóak lennének, hogyha ezt elég korán kiszűrik. Szomorúnak tartom, hogy így elutasítják. Én ezt értem, hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik, de legalább iránymutatásokat adhatnának a szűrésről. És ha egy gyerek életét ez megmenti, akkor nem elég ok ez? Thank you very much, Mrs. Wilmot. In, in or- Köszönöm, Wilmot asszony. De hogyha nem ismételnénk önmagunkat, én nem adnám meg még egyszer a bizottságnak a szót. Szerintem a második kérdéskörben felvetett kérdésekre már válaszoltak, úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor rá is térnek a következő szóbeli kérdésre. Parvanova asszony és Taylor asszony kérdése. A tagállamok alkoholra kapcsolatos károk elleni küzdelmének támogatását célzó jövőbeli uniós fellépések, hát egy ebből időben ez eléggé aktuális. Párvanova asszony hozzászólna még a bizottság válasz előtt? Igen, most tényleg így jövök. Az alkohol továbbra is a krónikus betegségek egyik legnagyobb kockázati faktora, és nagyon súlyos trendek vannak most kialakulóban alkohollal kapcsolatban Európában. Az, igaz, az Európai Uniós átlag 12,5 liter per fő, azt jelenti, hogy az emberek körülbelül három pohár alkoholt isznak naponta. Ez azt jelenti, a WHO becslés azt jelenti, hogy, hogy mi vagyunk a világon a legnagyobb alkoholfogyasztók. Ennek nagyon komoly társadalmi hatása van, közlekedési balesetek, hiányzás, termelési, kiesés, stb. stb. Ezért kell az alkoholfogyasztás ellen harcolni. Az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket csak részletben, részben sikerült elérni Fontosnak tartom azt is, hogy a alkoholizmusban szenvedőket segítsük megfelelően az egészségügyben. A bizottság nem szeretné megújítani az alkohol stratégiát, nem szeretné azt felvizsgálni, felülvizsgálni. Kérdésem, hogy van erre esély, esély hogy ebből véleményüket megváltoztassák? Még egy dolog, a WHO szerint az alkoholfogyasztás, az alkoholizmus már önmagában is krónikus agybetegség, más mentális betegségekhez képest miért, miért kezelik ezt más, hogy a krónikus betegségekről szóló folyamatban ez miért nem szerepel tehát a munkahelyi egészségügyel és a mentális egészségügyel kapcsolatos stratégiára utalnék még, a, ott sem foglalkoznak megfelelően ezzel. A címkézés és a szponszorozás hogyan illenek ide? Különböző szociális médiákon, illetve az interneten is számos alkohol reklámban, főleg a fiatalokat célozzák meg néhány kampányuk már nagyon sikeres volt, a DJ Senko szervezte ezeket, a, a dohányozással kapcsolatban már voltak ilyen kampányaik, nem kéne esetleg az alkohol, alkohollal is egy hasonlós, hasonló kampányt szervezni, hogy az embereket tájékoztassuk arról, hogy mennyire veszélyes az alkoholizmus, illetve milyen betegségeket okoz. Nézzük a társadalmi és gazdasági problémákat, ugye 155 milliárd eurót tesz ki az alkoholfüggőséggel kapcsolatos munkahelyi hiányzás és termelési kiesés. Nos, Andor biztos úr hatáskörébe tartozik mindez. A munkahelyi alkoholizmussal nem kell esetleg aktívabban foglalkozni? Aztán az egészségügynél negatívak az alkoholizmussal kapcsolatos trendek, az embereket stigmatizálják, nos, a alkoholisták csak kb. 15%-át diagnosztizálják, és ezeknek csak a felét kezelik. Hogyan kívánja a bizottság a tagállamokat segíteni abban, hogy korábban diagnosztizálják a problémát, illetve segítsék a betegeket és családjukat. Um, köszönjük, Párvanova asszony. Rebecca Taylornek adném, adnék most szót. Ő a másik társszerző. Karl Schlüter és Péter Le úr is szót kértek. Kérem, hogy annak érdekében, hogy még a bizottságot is meg tudjuk hallgatni, fogják rövidre mondani valójukat. Rövid leszek. Támogatom Pavanova asszony véleményét. Itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk az Európai Unió alkoholügyi stratégiáját, és ennek a közegészségügyi és belső piaci vonzatait kiváló példát adott arra, hogy lehet röviden felszólalni. Slüter úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek. Paranova asszony a szociális médiumokról is beszélt. 2006-ban ezek még nem voltak annyira fontosak, mint ma. Ma sok milliárdos iparág ez, a reklám a szociális médiumokon főleg, és az orvosok határok nélkül és egyéb szociális fórumokon ugye sok alkohol ellenes reklám van, ezzel jobban kéne élni. Az internetnek ma már ugyanolyan, vagy talán még erősebb a szerepe, mint valaha a tévének volt. Mi a helyzet az címkézés ellenőrzés területén, az élelmiszer címkézés keretén belül? Hol tart az eljárást? Mire jutottak? Köszönjük. Most pedig Peterle úr következik, köszönjük. A kolléganő Paranovasszony kiválóan összefoglalta a lényeget. Évek óta foglalkozom én is ezzel a témával, illetve a rák elleni küzdelem kapcsán foglalkozom az alkohollal is, ez is egy kockázati tényező a rák kialakulásában. Az Európai Unió sok polgára nem lát ma még összefüggést a rák és az alkoholizmus között, már pedig létezik ilyen kapcsolat, és szükség lenne éppen ezért egy kampányra, amely eh, felhívná erre a kapcsolatra a figyelmet. Egy revidált, eh, újrafogalmazó stratégiára lenne szükség, mert az eddigi stratégia céljai közül több egyelőre nem valósult meg. Köszönjük Péter Le úrnak, Ryan úr következik. Köszönöm elnök úr a kérdéseket. Annak ellenére, hogy a tagállamokban történt előrelépés az EU-val való együttműködés területén, az alkohol továbbra is súlyos, egyik legsúlyosabb egészségügyi kihívás az EU-ban. Ez a gazdaság szempontjából sem mindegy, mert a termelékenység, a szociális marginalizáció is pénzbe kerül. A 2020-as stratégia a válságból a termelékenység és a szociális kohézió erősítésével próbál kilábalni, tehát itt akkor az alkohol probléma is megszólítatik. Idéznék egy nemrégiben kiadott anyagunkból, az egészségügybe való befektetés ennek a címe, hogy a nem közvetlen az egészségügybe befektetett, hanem a megelőzésbe befektetett pénzek mennyire megtérülnek. 2006-ban az EU stratégia próbálta a nemzeti alkoholellenes stratégiákat megtámogatni, és a bizottság és az Európai Uniós fellépés abban állt, hogy koordinálta a nemzeti fellépéseket. Ilyen voltak gyerekek és fiatalok védelme, a az alkoholfogyasztás kárairól szóló felvilágosító munka. Az alkohol stratégiában két ág érvényesült, a tagállamok fogalmaztak meg politikákat és nemzeti szinten valósították meg őket, de volt egy európai fórum is az alkohol és egészség összefüggéséről. Ma éppen ülésezik ez a fórum mellesleg, itt Brüsszelben, és a különböző ágazatok érintett csoportjait megpróbálta ez összefogni, és mindenig ezt teszi. Egy független ö, szakértő most ö, e, úgy néz ki, hogy lezárja a felmérést a 2006-os 2012 közötti időszakra vonatkozóan, de már látható, hogy EU szerte eredményt hozott az eddigi stratégia, hogy támogattuk a tagállamokat ugyanakkor nincs jelentős elmozdulás az alkohol okozta egészségkárosodás területén. A célok csak nagyon részlegesen valósultak meg, de volt haszna a fellépésnek. Az EU szintű koordináció és mobilizáció éreztette a hatását, és a tagállami bizottságok és a külső értékelés eredményeit még várjuk. Szeretném, hogyha a bizottság a tagállamokkal közösen és a parlamenttel közösen gondolkodhatna el egy új stratégiáról. A túlzott alkoholfogyasztás továbbra is az egyik legsúlyosabb kockázati tényező a krónikus betegségek hátterében. Amíg a döntés megszületik, a bizottság addig is folytatni fogja a jelenlegi stratégiát, és ennek a hatékonyságát próbálja majd javítani a külső értékelésekre való válaszul. A konkrét kérdésekre válaszolva röviden, a Disease Reflection Process idén lezárul, és decemberben a tanulságait tudjuk majd ismertetni önökkel. A bizottság a tanácsi következtetések tükrében majd új lépéseket fog javasolni a krónikus betegségek és az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága témában. A krónikus betegségek közé tartozik a rák is, és persze sok pszichológiai betegség. A rákkal kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a, az új európai rák ellenes stratégiában ott van az alkohol, mint kockázati tényező, tehát vettük a lapot. Ami a kampányokat illeti, Európa a dohányzás ellen kampányhoz hasonlóan egy új kampány indítása most pénzügyi akadályokba ütközik. Önök is tudják, hogy a több éves pénzügyi keretről zajlanak a tárgyalások, és úgy tűnik, hogy egyre kevesebb pénzhez jut a mi témánk, tehát akkor tudjuk megmondani, hogy tudunk -e ilyen kampányokat szervezni, hogyha látjuk, mennyi pénzünk van. Ami a címkézést illeti, az egészségügyi kockázatokra vonatkozó feliratok, címkék tekintetében ez a most is ülésező egészségügyi fórum is napirendre tűzte témát, és most kiírást fognak megjelentetni, és meg, megvárják a, a reakciókat. Lesz egy ilyen pályázati kiírás idén, és most mérjük föl a terepet. Az a baj, hogy amit az alkoholipar nemzetközileg már vállalt, azt még nem alkalmazza Európában. Pont erről szólt a fórum első vitája ma délelőtt, hogy hogyan lehetne a nemzetközi kötelezettségvállalásokat az európai folyamatba is kanalizálni. A reklám és promóció tekintetében önkéntes vállalások már történtek, ezeknek a hatását külső szakértők értékelik. A DigiConnect kollégáktól hallottam ma délelőtt, hogy az európai jogalkotás a médiáról is, a reklámokról is ezt a témát figyelembe veszi, nem csak a televíziót, mint médiumot, hanem az új számítógépes internetes felületeket is. Tehát ez, ezzel külön tanulmány foglalkozik majd hamarosan, hogy az alkoholreklám hogyan hat a gyerekekre, és az új típusú ö, internetes eszközöknek milyen hatása van a gyerekekre, fiatalokra. Ami a diagnózist és a orvos szakma képviselőnek érzékeny tételét, tudatformálását illeti, mi várjuk a szakmai szervezetek véleményét és támogatását ehhez az egészségügyi programhoz. A bizottság is maga nyilván prioritással kezeli a témát. Köszönjük Ryan úrnak. Az órára nézek, és közben azt is látom, hogy Paravana asszony is fel kíván szólalni. Hát egy percet még adok, na. Kevesebb, mint egy perc is elég nekem. Ügyrendi jellegű a felszólalásom eldönthetnénk ma azt, hogy az NV erről állásfoglalást ír. Ugye tény, hogy az előző stratégia lejárt, a téma fontos, és ha lendületet akarunk adni a folyamatnak, és a bizottsági folyamatokat fel akarjuk gyorsítani, akkor talán érdemes lenne egy állásfoglalást írnunk. Ezt a koordinátoroknak kell eldönteni. Kérem, hogy küldje koordinátorát a következő ülésre, és kérje meg, hogy tegye ezt a napirendre, vagy kérje, hogy tegyék ezt a napirendi, napirendre. Ma már erre nincs időnk, de próbálja a koordinátora révén ezt elérni. Akkor ezt a szóbeli válaszigénylő kérdést most lezárjuk, és utolsó napi rendi pontunkra kerítünk sort. Eszmecsere a bizottság képviselőivel a választott bírósági eljárásokról. Vita Márcinesznek adok szó. Thank you very much, Chair. Uh, it is an issue that... Uh... Ez egy olyan kérdés, uh, amely nagyon ijesztő számunkra. A szocialisták munkacsoport posztja számára itt a MV szakbizottságban, és beszéltünk erről a témáról ezen a héten. Engem jelöltek ki a koordinátorok, hogy beszéljek erről a kérdésről. Mi is ez a kérdés? After the Lisbon Treaty, we have... Uh... A Lisszaboni szerződés után kompetenciát kaptunk bizonyos szerződések estében, és ez azért volt, mert ezáltal biztosítani lehet azt, hogy ezek a megállapodások sokkal demokratikusabbak legyenek, sokkal jobban védjék a környezetet és az emberi jogokat. Viszont az első alkalmazása során ezen új EU-s kompetenciának az Európai Bizottság ezt akkor alkalmazta, amikor koronával állapodott meg, és úgy tűnt, hogy még kevésbé valósul meg a környezetvédelmi, a környezetvédelem, illetve az emberi jogok, a demokrácia védelme. Ezek a megállapodások arra szolgálnak, hogy a befektetőket és a befektetéseket védjék meg. Kik fektetnek be? Hogyha megnézzük az első tíz országot, Hongkong, 19 millióval, Kína, Szingapur, Európa nincs benne, nagyon alacsonyan van valahol a listán, tehát eh, gondolnunk kell arra is, hogy jelenleg kik a befektetők, most már nem a 80-as években élünk, most már krízist élünk, és nem mi vagyunk a befektetők, vagy legalábbis nem a legjobban teljesítők vagyunk ebben a ter- ezen a területen. De Most nem arról van szó, hogy európai vagy kínai érdekeket akarunk megvédeni. Most nem az országok érdekeinek megvédéséről van szó, hanem hogy kiknek az érdekeit védjük meg, az állampolgárok érdekeit akarjuk megvédeni. Csak egy példát hadd adjak, néhány szám adatot. 99-ben az, a globális befektetési állomány, globális szinten, tehát amit befektettek, 2 trillió USA dollár volt, később ez már 21 eh, trillió volt, most pedig 100 ezer olyan nemzeti cég van, amelynek 1 millió ö, eh, leányvállalata van. Nagyon nagy a veszély hogy még hogyha egy saját megállapodást is létrehozunk, például Kanadával, vagy később az USA-val, néhány ország esetében ezt kihasználhatják a cégek a világon mindenhol, még akkor is, hogyha nem Kanadában van a székhelyük. Ez egy nagy probléma, a szerződések ezen fajta kihasználása. A cégek tehát kihasználják az ilyenfajta megállapodásokat a világ több részén. Hogyan lehetne ezt megoldani ebben az esetben? Ez a szerződés lehetőséget ad a külföldi cégek számára, hogy minden megállapodást, amit az Európai Unióban létrehoztak, megkérdőjelezzenek minden ilyen fajta megalapodást, nem az Európai Bíróságon, nem a Nemzeti Bíróságon, hanem a választott bíróságon, ahol itt az összetétel változhat, néha itt a részvevőket egyik oldal választja meg, vagy nem, tehát 11 ember fog arról dönteni, hogy mi helyes és mi nem. Nagyon magas ennek a költsége. 30 millióba kerülhet ez akár egy esetben. 2003-ban a cseh köztársaságban volt egy megállapodás, amiben belevonták ezt, viszont megtámadták ezt a döntést, és 300 millió értében kellett az adott céget kompenzálni, plusz 10% kamat. Tudjuk, hogy ezek a költségeket nagyon nehéz a válság idején kezelni, és vannak olyanok, olyan kérdések, amik nagyon fontosak. Itt nem csak arról van szó, hogy egyek egy példát, mi történt ezzel a fajta szerződés kihasználással. A Philip Morris Ausztráliában találkoztak ilyen döntéssel, és volt egy me- megállapodás Ausztráliában, Szingapurral. Philip Morris leányvonalata Szingapurban is volt, nem Ausztráliában volt, hanem Szingapurban, és Szingapuron keresztül kihasználták ezt a befektetésvédelmi záradékot, és ezáltal megtámadták az ausztráliai csomagolásra vonatkozó jogszabályt. A Nemzeti Bíróságon nem jártok sikerre, és most pedig ezen eljárással próbálnak sikert elérni. Másik fontos kérdés a harmadik fél által történő finanszírozás. A hedge fundok által pénzt adnak a kormányoknak, arra, arra ö, építenek, hogy a jogszabály így megbukik. Mennyire nagy kiterjedésű ez az ügy? Németországban volt egy hasonló eset 2009-ben. A hamburgi bíróság arról döntött, hogy létrehoznak egy új szénerőművet, de itt bizonyos vízminőségi előírásról lenne szükség, vagy a standardra lenne szükség. A cég, amely a gyárt akarta építeni, ezt megtámadta, ezt a döntést, és megszüntette a vízre vonatkozó leírást. Ugyanez a cég Németországban most ezen a választóbírósági eljáráson keresztül megtámadja azt, hogy Németországban be akarják szüntetni az atomenergia felhasználását. Tehát amiről most beszélünk, az azt jelenti, hogy mindez kihatott az európai jogszabályokra, eddig csak a nemzeti jogszabályra hatottak ezek ki, hiszen csak a nemzeti jogszabályokat támadták meg, most azonban már minden európai jogszabályt megtámadhatnak így. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy hogyan kívánják biztosítani azt, hogy ez a fajta eljárás most már ne valósulhasson meg, hogy a harmadik fél által történő finanszírozás ne történjen meg, hogyan kívánják elérni ismételten a függetlenséget, az objektivitást és az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, és eh, hogyan fogják elérni az eljárási garanciákat, amelyek eh, benne van a jogszabályunkban, hiszen a demokrácia van most ö, ö, veszélyben. Elnök, szinte már monológál változtatott ez az eszmecsere, mert nincs már időnk, de ezért megadom a szót először is Bent Langernek, majd Jutta Haunnak, majd Kárstüttenek, de kérem, hogy röviden tegyék ezt meg, mert még az Európai Bizottságtól is meg kell kapnunk a választ. Bent Langen, köszönöm szépen! A szociáldemokraták szóvivője a kereskedelmi szabadságban, mi, én nyomon követtem az EU-Kanada tárgyalásokat. Szerintem meg kell különböztetnünk egy mechanizmus között, amelyel megvédhetjük a befektetéseket, illetve azon terület között, amely magánfoglalja ezt a mechanizmust. Igazából mindegy az, hogy most milyen fajta befektetésről van szó, amikor meg kell védeni a befektetést. Vannak olyan területek ezen a földön, ahol az Európából kiinduló befektetéseket meg kell védeni, pont a környezetvédelem területén, vagy a környezeti iparák területén, tehát a szélenergia, napenergia területén, tehát meg kell védeni ezeket a befektetéseket. Nem az eljárás a döntő, a döntő az az, hogy milyen területeken kell a szerződést, szerződésben rögzíteni a befektetés védelmét. A környezetvédelem jogszabályaiban, az egészségügyi jogszabályokban nem szabad, hogy ez a befektető érdekek keresztüzébe kerüljön, és úgy gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy ezeket a fontos dolgokat ne vegyék ki a Kanadával kötődő szerződésbe. És itt a HAUK, igen, nagyon gyorsan, amit Bent elmondott, teljes mértékben azt támogatom. Én azt kérném, és és azt mondanám, hogy mi vagyunk a jogalkotók, mi, és nem hagyjuk magunkat a multiktól vezetni, és nem hagyjuk, hogy ők mondják meg, hogy mennyi kompenzációt kell nekik fizetnünk a környezeti előírások kapcsán. Jó lenne, hogyha az INTA is figyelne erre, és a bizottság is erről kommunikálna, hogy ilyen dolgok nem történjenek, ne kerüljenek bele ilyen dolgok a szerződésbe. Remélem, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe veszi, amit itt, e, amit elhangzott, elhangzott, és ami az Intában elhangzott. Így van, Kásleter. Igen, köszönöm szépen. Kriton már elmondta azt a dolgot, amit el kell mondani, de el kell mondani azt is, hogy nincs átláthatóság, itt semmilyen harmadik fél nem fér hozzá ehhez, nem tudja magát megvédeni, például az NGO-k sem, és ez is egy hátrány. Vannak itt konkrét példák is, például Kanadában két eset is volt, az egyik vegyi cég egy kivont vegyi vegyszert visszavonását támadta meg a Lindán kapcsán volt egy tilalom, és itt a vegyi cég vesztett, de én azt szeretném ezzel mondani, hogyha fennáll a lehetőség, akkor kihasználják ezt a cégek. Minden esetben, hogyha környezetvédelmi tisztelést akarunk tenni, akkor megvan a veszélye annak, hogy ezt megtámadják bíróságon, veszíthetünk, sok pénzbe kerül, és ezáltal lehet, hogy lanyhul a jogalkotói kedv is. Köszönöm Kás Lötennek, és Gubinácsi úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy felvetették ezt a kérdést, és ezt mondja, kerül sor ennek kapcsán. Nagyon fontos az a kérdés. Természetesen feljegyeztük a megjegyzéseiket, szeretnék egy kis háttérrel szolgálni. Először is a befektetési védelem nem új dolog az Európai Unióban, a tagállamokban van egy 1300 szerződésből álló hálózat számos állam között hoztak meg ezt a szerződést, és a megállapodások nagy része rendelkezik a befektetések védelméről. Miért? Azért, mert az EU tagállamok és az Európai Unió a legnagyobb befektetői állománya rendelkező országok 4-5 trillió euró értékben vannak befektetéseink külföldön, és a tagállamok 60-as évek óta úgy gondolták, hogy meg kell védeni a külföldön tevékenykedő befektetőket. Természetesen az is igaz, hogy a befektetések jellege változik, a külföldi befektetések virágoztak a kereskedelem virágzásával a világon, és nagyon sok olyan ország van, amely Európában fektet be, és amelyek nem fektette be a múltban. A gazdasági válság kapcsán egyre fontosabbá vált a befektetési verseny, és nagyon fontos hogy ne csak megvegyük a saját befektetőinket külföldön, hanem hogy a befektetők az EU-ba is befektessenek. Ezek a megállapodások az egyéni befektetőknek lehetővé teszik azt, hogy megoldjanak egy vitát a országgal, amit nem tudtak máshogy megoldani, például konzultációk által, vagy azáltal, hogy megpróbáltak tárgyalni. Amit kockán forog a befektetők érdekének védelme kapcsán, nem a e, jogszerűség, hanem az, hogy hogyan bánnak egy befektetővel. Az egyes e, e, jogolvaslat itt a monitorozás, tehát soha sincs olyan eset, amikor vissza lehet vonni egy intézkedés. Természetesen a tagállami megállapodások során az a befektetéseknél lefedik az EU jogalkotást is, hiszen az EU jogalkotás vagy közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, vagy ezt végre kell hajtani, át kell vinni a tagállam jogrendjére. Tehát, hogyha fennáll a veszélye mindennek, tehát a kihívás, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy hogyan javítjuk a rendszert. Nagyon nehéz lesz a tagállamoknak megmondani, nem csak a multiknak, hanem a KKV-knak is, azt, hogy mivel a eu kerültek a kompetenciák, alacsonyabb szintű védelmet fogunk kínálni, mint tagállami szinten. Főként mióta a cél az az, hogy fokozatosan helyettesítsük, helyezzük EU szintre a tagállami megállapodásokat. Mit lehetünk tenni? Először is javítást lehet elérni, úgyhogy javítjuk a szerződés megfogalmazását, tisztázzuk, hogy mit jelent az egységes bánásmód, ez nem jelent mindent. Ennek van egy jelentése, ez azt jelenti például, hogy az országok a befektetőket nem kezelhetik önkényes módon, nem akadályozhatják a, a igazság, vagy a bírósághoz hozzáférést, nem zaklathatják ezeket, az ország, ezeket a befektetőket, azt is szeretnénk biztosítani, hogy a kisajátítás, illetve a kisajátításért nyújtott kártérítés, amely nagyon sok tagállami alkotmányban létezik, és amit az Európai Emberi Jogi Egyezményben is rögzítettek, szeretnénk, hogy egy bevezető mondja azt, hogy a környezeti jogszabály növeli a működtetési költségeket, és ez megfelel a kisajátításnak, és ezáltal már kompenzációt lehet ezzel elérni. Megpróbáljuk ezt egyetemivé tenni a jelenlegi tárgyalásaink során Kanadával is. Ezen kívül szeretnénk javítani azt is, ahogy a befektetői védelem működik, vannak itt mindenfajta javítások. Nem szeretnénk, hogyha ez a treaty shopping megvalósulna. Ezen kívül szeretnénk elkerülni azokat a pontokat, amit a képviselő kiemelt. Meg akarjuk vizsgálni a költségeket is, és azt is, hogy ki viseli a költségeket. És szeretnénk biztosítani azt is, hogyha egy befektető elveszti a pert, akkor neki kell viselni a költségeket. Ezen kívül szeretnénk azt is, hogy a kötelező érvény lenne a szerződés áthatóságot is szeretnénk garantálni. Ezen kívül a harmadik feleknek szeretnék lehetővé tenni a részvételt a, a perben. Tehát szeretnénk javítani a rendszeren azzal a célral, hogy a lehet lehető legjobban lehessen csökkenteni a jogi megközelítés az ilyen témákkal kapcsolatban, mert az idő már lejárt. Remélem, elnök úr, világos az, hogy nem csak, hogy fontos kérdésekről van szó, hanem sok esetben technikai jellegű kérdések ezek. Handok vagyunk folytatni a vitát, vagy egyénileg a képviselőkkel, vagy pedig a szakbizottságban. Az INTA szabizottság technikai jellegű ülést szervez május 16-án ezzel kapcsolatban, ott folytathatjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nem volt az utolsó szó ez az ügyel kapcsolatban, de le kell zárnom az ülést most már. A következő ülésünkre május 6-án kerül sor, és lezárom az ülést.